Good morning, good morning. Please take your seat. Jó reggelt kívánok, kérem foglalják el a helyet. Megnyitom a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülését, és mindenkit szeretettel üdvözlök. A napi rendet mindenki megkapta, nem kaptunk módosítást, éppen ezért a napi rendet ilyen formájában elfogadottnak tekintjük. A tolmácsolási kiosztást a Kontnyúzban látják, és a weben is követhető szakbizottság ülésem. A harmadik napi rendi pontban a szeptember 5-i jegyzőkönyv elfogadása van feltüntetve. Ahogy bevett dolog, ha az ülés végéig senkinek nincsen észrevétele, a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Ezzel már is a negyedik napirendre pontra térünk rám az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésének lehetséges alakulásai és kiigazításai. Petri Szavaman, az, um, jelen, az, árnyék, az előadó kérem, hogy kérdezem, hogy kéri ezt szót. Nem, köszönöm szépen. Oké. Okay. <laughs> Second thoughts. Well, yes, thank you, Chair. Uh, well... Köszönöm szépen, állok asszony, hát akkor mégiscsak megszólalok. Két dolog, dolgot szeretnék elmondani. Nagyon fontos számunkra ez a dosszié, ez a dokumentum, mégpedig azért, mert kruciális pillanathoz értünk, döntő pillanathoz értünk, um, ami a szakbizottságunk szerepét illeti. Putting up Megfelelő mentesítésre van szükség, és egyben kötelező mentesítésre van szükség. Ez az egyik fő kérdés. Másrészt pedig a számvevőszék jelöltjeinek, tagjainak jelöléséhez való jogunk az a jog, amelyet uh, szintén hangsúlyozni szeretnék ebben a véleményben, amelyet elkészítettem. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Ezzel megkezdjük a szavazást. 31 módosító indítványt nyújtottak be. Egyes. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Hármas. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes. Mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezzel az ötös oka vált hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette. Erről nem szavazunk, mert ez nem a hatáskörünkhöz tartozik. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene elfogadtuk, tizenkettes mellette ellene Hát most nem látom, úgyhogy ezt most a 12-esről elektronikus szavazást nyitok meg. Ez ist, glaube ich, äh, danke, der Check ist, Check is beendet. Dann habe ich mich einfach vertan. 17. Äh, nem, hát rosszul láttam, elnézést, 17-2 ellenében egyértelmű volt a helyzet. Tessék, Mónika, nincsen nálam a szavazókártya. Szóval 18-2. Összevisszaság volt elnézést, nem láttam. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellettem, ellene elfogadtuk, 16 mellettem, ellene elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19, 20-as okafogyottá vált, 21-es, 22-es huttes mellette, ellene elfogadtuk, 23-as mellettem, ellene elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellettem, ellene elfogadtuk. 28 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 29 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellettem, ellene tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük le, nem láttam a helyzetet. So, damit check beendet. Das ist angenommen. Elfogadtuk 12 egy ellenében. 31. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezzel pedig a végszavazásra térünk rá az egész véleményről. Meg is nyitom a szavazást, mint mindig név szerint is szavazást nyitok meg. Die Abstimmung ist geschlossen. Damit ist die Opinion angenommen mit 20 zu 2. Herzlichen bei einer Glückwunsch an den Bericht. 22 ellenében egy tartózkodással gratulálunk az előadónak, és ezzel már is befejeztük a szavazást. Hatalmas taps. Véget ért a szavazás, és mindenki, aki nem akar velünk tartani, azt kérjük, hogy csendben hagyja el az üléstermet. machen weiter in unserer Tagesordnung, und ich bin ein bisschen Folytatjuk a napirendet. Közös ülés volna ez a Költségvetési Szakbizottsággal, és itt kellene, hogy legyen a Költségvetési Szakbizottság elnöke. Ártúi kollega biztos mindjárt megérkezik, de ennek ellenére nem akarom megszakítani az ülést, hiszen szigorú napi rend áll előttünk, és azt gondolom, hogy ezt érdemes szigorúan betartanunk. Azt is látom, hogy az előadók közül egy sincsen itt. Hát, szuper, szuper napunk van, barátocskáim. Látom ezt. Nincs itt az előadó, nincs a társelnök. Nem tudom, Marineszkös Hoffman kollégát a tanácsadók vagy a, asszisztensek elő tudnak keríteni? Lamárk asszonyt üdvözlöm, a számvevőszék felelős tagját, de hát mégiscsak szélrevezető volna, hogyha az előadók is itt volnának. Beigazolódott a tézisem, hogy egy dossziéban minél többen vesznek részt, annál kevesebben vannak itt. Ali kollega itt van, úgyhogy akkor hatos napi rendi pontot vennék elére. Ali kollega képes felszólalni? Beszédre képes? Hát akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, preparing this opinion. Kedves kollégám, az INTA az illetékes szakbizottság, és itt fontos kérdéseket kell kiemelni. Egyrészt a vámszolgáltatások fontos szerepet játszanak a kereskedelmi környezetben, és a formális és a legális gazdaságot védik. Másrészt a növekedés, a munkahelyteremtés és a piacok integritása szempontjából is fontos a vám rendszer működése. Harmadsorban a hamisítás hatalmas profitot teremt a nemzetközi bűnszervezetek számára. Annak érdekében, hogy csökkentsük az ő hatásukat, az INTA számára javaslatokat készítettünk elő, a következők ezek. A vámhatósági teljesítmény főleg a szállítmányozás és a határbeléptetés területén játszik nagyon fontos szerepet arra is szükség van, hogy biztosítsuk, hogy megfelelő ellenőrzési technikákat használjanak a szárazföldi, a vasúti, illetve legfőképpen a tengeri határokon is. Másodszorban a tagállamoknak arra kell koncentrálniuk, hogy hatékonyak legyenek a váma ellenőrzések a határokon, megfelelő szelektivitási kritériumok alapjáni eh, szúrópróbaszerű ellenőrzésekre van szükség. Megfelelő módon kell értékelni a kockázatokat, és persze a szabadkereskedelmi megállapodásokat is, eh, annak érdekében, hogy eh, a vám fizetés kötelezettségének mindenki jobban megfeleljen. A bizottságnak a preferenciális kezelés fényében is meg kell vizsgálnia a vám visszaéléseket. Ugyanakkor fontos, hogy az unió pénzügyi érdekeit komolyan megvédjük. A vám együttműködés az unión belül és a harmadik államokkal, valamint a statisztikai információk hatékony cseréje is segíthet. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a szabályozói export-import kontroll egyértelművé kell tenni, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a gazdasági szereplők kárt szenvedjenek a túlzott bürokratikus tehertől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az INTA véleményéről van szó, de számunkra ez egy nagyon fontos tény, téma, a vámhatóságok teljesítménye. Nem kér senki se szót, de Szárd Váma képviselő kér szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány észrevételt szeretnék tenni, mint néppárti árnyék jelentéstevő. Úgy gondolom, hogy ez egy jó véleménytervezet, bár az eredeti saját kezdeményezésű jelentés szövegét még nem is kaptuk meg. Kicsit nehéz tehát valamire úgy reflektálni, hogy nem kaptuk meg azt a valamit, magyarán mondva az eredeti szöveget. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a vám adminisztráció és a vám ellenőrzés javítása nagyon fontos. A köl ez költségtételt jelent, és persze a költségeket csökkenteni kell, azáltal lehet ezeket csökkenteni, hogy hatékonyabb legyenek. Nem akarunk olyan rendszereket kialakítani, amelyek költségesek, de nem generálnak értéket. A áfa csalás területén a, az áfa csalás kérdését ki lehetne emelni konkrétan a szövegben, például azáltal, hogy meg, hogy javíthatjuk a vámhatóságok hatékony működését az áfacsalások fellépése területén. Az ötös bekezdés területén van egy technikai észrevétel, idézem, a magas kockázatú szállítmányok, amelyeket próba szerűen ellenőriznek tekintetében közös ö, szelektivitási kritériumokat kell kidolgozni, Nekem ez úgy tűnt, mintha ez szúrópróba, de véletlenszerű szúrópróba lenne, de hát nem véletlenszerű legyen a, legyen a szúrópróba megfelelő rendszeren alapuló, ne legyen véletlenszerű, tehát egy olyan megfogalmazással élek, amely ezt a szöveget egyértelműen megfogalmazza. A 14. bekezdésben pedig, ahol az IPR-ek hatékony végrehajtásáról van szó, és ez pedig nem csak az EU belső piacának hasznára válik, hanem az EU állampolgárok hasznára is. Erről a 15. bekezdés szól, de úgy gondolom, hogy a 14. bekezdésben is érdemes volna kiemelni ezt a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak, hiszen nagyon jó munkát végzett. Az Európai Bizottság nevében Casagrande kollega szólal fel, de nem tudom, itt van-e? Nem, még nincs itt. Köszönöm, elnök asszony, nem. Ugye meg kellett változtatniuk a menetrendet, és taxudós kollégám még nem érkezett meg, tehát hogyha van egy kérdésük, akkor ezt e, írásban meg tudjuk válaszolni. Kérdésünk nincs, számunkra világos a tényállás, amennyiben kérdésünk van, akkor ezt e, elküldjük önöknek. Sajnálom, hogy így megzavartuk a napi rendet, de hát erre volt szükség. Az előadók még mindig nem jöttek meg. A nem tudom, a asszisztensek, tanácsadók próbálták előkeríteni a képviselőjüket? Hát akkor most megnyitjuk előadó nélkül a vitát. Üdvözlöm Artúi kollégát, a Költségvetési Szakbizottság elnökét. Örülök, hogy érdekli őket ez az izgalmas téma, hiszen a migráció kérdését, költségvetési vetületeit és ellenőrzési vetületeit eh, közösen dolgoztuk fel. Libanonban járt a Budzs szakbizottság, a KONT szakbizottság szeptemberben járt ott, és úgy gondolom, hogy fontos tapasztalatokat szereztünk. Üdvözlöm Lamarck asszonyt, a számvevőszék felelős képviselőjét, aki már is megkapja azt, Lamarck asszony. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a bizottságuk meghívásáért, és a két jelentéstevőnek is szeretnék köszöntet mondani, akik egy nagyon pontos, teljes jelentést készítettek a bíróság eh, álláspontjának megfelelően. Külön köszönöm a Költségvetési Bizottságnak a eh, munkáját is, mert nagyon helyén való, és legalább annyi kérdést eh, fogla, fog át, mint migrációs kérdést. Röviden szeretném bemutatni ezt a jelentést, amit a bíróság az év elején ö, ö, dolgozott ki. 2014-ig ö, külső migrációs kérdésben fedve volt az Unió a dél-mediterrán térség és a keleti térség viszonylatában, mert ez egy földrajzi prioritás volt az Európai Unió számára. Három célunk volt, először is ellenőrizni, hogy ezek a kiadások e, e, koherens és egyértelmű célokat szolgálnak, továbbá, hogy ezek időszerűek voltak, és pedig a koordinációt próbáltuk felmérni az Egyesült Államok és a tagállamok és a harmadik államok között. Az első ponttal kapcsolatban, hogy ennek a politikának világos, egyértelmű, koherens céljai vannak-e, vegyesek a konklúzióink négy pont vonatkozásában van. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ez a migrációs politika, külső migrációs politikája az uniónak eh, nagyon széles eh, skálán valósult meg különböző programokkal és eszközökkel, és nagyon általános eh, hatása volt, félretéve a tematikus elemét a migrációs kérdéseknek. Mindegyiknek megvoltak a saját politikája, voltak akik a regionális kérdésekre, mások jogi kérdésekre, ezekre koncentráltak, és a migrációs politikának a céljai nem voltak mindig explicitek. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek az eszközök, amelyek egymáshoz nem kapcsolódnak megfelelően, nem valósítanak meg igazi stratégiát, és nem teszik lehetővé, hogy az egyes hozzájárulásokat megfelelően fel tudjuk mérni. A második ponttal kapcsolatban igyekeztünk azt kideríteni, hogy a rendelkezésre álló alapok valóban az unió prioritásaira kerültek elköltésre. Nem állt módunkban meghatározni, hogy ezeket a kiadásokat a prioritásoknak megfelelően költötték-e, mert a különböző eszközök által elköltött összegek nem voltak ismertek, csak az 1 milliárd, 1,4 milliárd összegből csak azt az összeget pénzeket ismerjük, ami a tematikus program keretében került elköltésre. A többiek esetében nem tudtunk részadatokat megtudni, és a, csak a szerződéseket tudtuk megnézni, de nem a végrehajtott kiadásokat. A prioritások tekintetében, mert elsősorban a szomszédságról van szó, azt eh, tapasztaltuk, hogy figyelembe véve az értékelési nehézségeket is, ezeknek az összegeknek csak 42%-a vonatkozott a keleti és a déli szomszédságra, miközben ez a földrajzi prioritás, amelyet meghirdettünk. Azt is tapasztaltuk, hogy van egy bizonyos eltöredezése, fragmentáció ezeknek a kiadásoknak, egyfelől földrajzi, másrészt tematikus fragmentáció, ami megakadályozza azt, hogy az uniónál megfelelő tömeg jöjjön létre ahhoz, hogy a lényegre koncentráljunk. Továbbá komoly hiányosságok vannak, vagy gyenge pontok a nyomonkövetésben, nevezetesen a stratégia, operatív célok és a mutatók hogyan kapcsolódnak egyhez. Kevés az eredménymutató, kell és a mennyiségi mutató, éves közötti variációkat nem igazán lehet követni ez egy olyan megjegyzés, ami a költségvetési nyomonkövetést illeti, és ezt másút is tapasztaljuk, de ebben az esetben nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a kiadások valóban a prioritásokra fordítottak-e. Az Unió és a Bizottság a meglévő eszközöket alkalmazza, amikor erre szükség van, és amikor válsággal vagy valami egyvigényel kell szembenézni. Vannak, amik mobilizálhatóak, mint például a fejlesztési alap, a szomszédsági eszköz, eszköz, mások pedig abba akkor, amikor megjelennek ezek az igények. Nyilvánvaló, hogy ez feszültséget okoz költségvetési tekintetben, a rugalmasság, a láthat, az álláthatóság, és az elszámoltathatóság, ami rugalmasságban megjelenik, az átláthatóságban elveszik. Nyilvánvalóan nyerünk valamit a válságra való reagálás tekintetében, de egy bizonyos homályt is jelent mindez. A második célunk az volt, hogy a hatékonyságát vizsgáljuk meg a kiadott költségeknek a két fő eszköz tekintetében. Három tematikában végeztük ezt el. Az első a kapcsolat a migráció és a fejlődés között, ami azt is jelenti, hogy próbálunk a migrációnak az okaival foglalkozni, nevezetesen azon országokban, amelyek a kibocsátók. És ugyanakkor eh, próbáljuk elősegíteni a migránsoknak a visszatérését. Itt viszont azt tapasztaltuk, hogy nagyon alacsony a hatékonyság, és nagyon alacsony ezen az alapoknak a hatékonysága, még akkor is, hogyha az Unió azt mondja, hogy meg kell erősíteni a fejlődés és a migráció közötti kapcsolatot. Kétségtelen, hogy ez egy nehéz cél, célkitűzés, és itten a migráció gazdasági okaival is kell foglalkozni, és harmadik országgal való együttműködéssel is kell foglalkozni. Itt még azért nagyon hosszú az út, ez nyilvánvaló. A második terület, amit elemeztünk hatékonyság szempontjából, ez a visszafogadási kérdés, tehát a migránsoknak a visszatérési lehetősége, visszafogadása, amit ugyancsak szeretnénk megköze, megkönnyíteni. Itt is elég alacsony a hatékonyság, kicsik a számunk, és ezt a prioritást nehéz végrehajtani egyrészt a tagállamokban. A tagállamok kevésbé vállalják a kötelezettséget, hogy könnyítsék a visszatérítést, és a célországok, tehát a kibocsátó országoknak kicsi a hajlandósága a saját polgáraiknak a visszafogadására, és megfelelő fejlődési elemeket is nehezen hajtanak végét. A, harmadik az pedig egy horizontális prioritás, az emberjogi aspektus, nem tudjuk ezt, illetve nem is kívántuk vizsgálni, hogy ez végre hajtásra került-e vagy se. Azt látjuk, hogy a legtöbb programban benne van, de nagyon ritkán kötődött ez konkrét, specifikus intézkedésekhez, eszközökhöz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ez valóban megvalósul-e. A harmadik terület az a koordináció volt, ami nagyon fontos egy ilyen területen, ami érinti az Uniót, a bizottságot, magát a bizottságot és a külszolgálatot is, a tagá, harmadik országok és szomszédországokat is, illetve nemzetközi szervezeteket is érint. Vannak előrelépések a bizottságon belül elsősorban, azzal, hogy kollégiumok jöttek létre, de a kormányzás továbbra is rendkívül komplex, és sok fellépő ebben, a, sok az érintett fél ebben. Tehát egy belső koordinációra és szükség van, és a tagállamokkal is szükség van egy koordinációra. Következésképpen megfogalmaztunk különböző ajánlásokat a bizottságnak, elsősorban tisztázni ennek a politikának a céljait, létrehozni a kereteket, amik megfelelő hatékonyságot eh, mutatnak a költségvetési vonatkozásban, operatív célokkal, megfelelő mutatókkal, nyomonkövetési rendszerrel és az eredményekről is beszámolni mind a parlament felé, mind a nagy közönség felé. Második dolog javítani a projektek kiválasztását, előkészítését, nagyobb hatékonyságot elérni. Harmadik, erősíteni a fejlődés és a migráció közötti kapcsolatot, ez egy nagyon fontos elem. Nehéz, de mégis egy külön mobilizációt feltételez, és egy sokkal jobb alkalmazását az, uniók, az unió delegációinak, amelyek a harmadik országokban működnek. A harmadik, ez pedig egy belső koordináció az unióban, a tagállamokkal és a bizottsággal együtt. Tehát ezek azok a fő elemek, amiket meg tudunk állapítani egy múltra vonatkozó időszakra, és a prioritások meghatározása és gazdálkodása szempontjából. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez legalább annyira érinti a költségvetés kezelését, végrehajtását és nyomonkövetését, amit a különböző programokból finanszírozunk, mint a migrációs kérdéseket, amelyek rendkívül bonyolultak, komplexek, és amelyek ugyanakkor hatékonyság és jobb átláthatóságot igényelnek. Köszönöm, elnök asszony! Köszönjük szépen ezt a mindenképpen aktuális jelentést és a jelenlegi dolgokat. És hát a legutóbbi hír az Euroaktívban olvashattunk mindenféléket ezzel a jelentéssel kapcsolatban mindenféle manőver is volt, hogy mindenképpen leggyengébb legyen. Esetleg tudnám mondani arról, hogy mi minden történt ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Tisztelt elnök asszony, mint ahogy ön is tudja, két olvasata volt ennek a jelentésnek, egyrészt az érintett kamarában, másrészt a bíróságnál, és azt akartuk ezzel biztosítani, hogy a kollégium egésze ismerje ezt, amikor olyan kérdésekről van szó, amelyek kényes kérdések. Ez bizonyos késedelmet okozott a jelentés elkészítésében, és ezt az év elején tudtuk megcsinálni. Tehát egy szokásos eljárás keretében fogadtuk el, ami a számelőszéknek egy szokásos eljárása. Ezt nem mindig ezt alkalmazok, de gyakran. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most megkérném a költségvetés elnökét, hogy ő is gazdagítsa a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném üdvözölni a számvevőszék által elkészített munkát, és Lamarck asszonynak köszönetemet kifejezni, aki beszámolt az észrevételekről és a konklúziókról, amelyek ebből levonhatóak. Ezek mindenképpen egy jelzésértékűek és vészjelzésnek is tekinthetőek azért mégiscsak nagyon eh, hiányzott az, hogy elébe menjünk a dolgoknak ebben a migrációs kérdésben, és Lamarck asszonynak a szavai eh, pontosan azt eh, mondják, amit én magam is éreztem több delegációs látogatáskor Libanonban, Törökországban, Jordániában, Palesztinában és többek között Gázában, azt tapasztaltuk, hogy a képviselők a ott teszik, amit tudnak, de tulajdonképpen nincs egyértelmű világos ütemtervük, és a különböző eszközök úgy kerülnek felhasználásra, hogy tesszük, amit tudunk éppen, de a döntéshozatalok rendkívül bonyolultak, nagyon sokszor egészen Brüsszelig el kell jönni egy-egy döntésért, és ezt is látjuk, hogy van itt rugalmasság, átláthatósági problémák, de legalább annyit el kellene érni, hogy a célok legyenek világosak, és a saját házunk tájának a szervezeti sémája felülvizsgálatra kerüljön. Egyrészt van a külszolgálat, akkor van az Európai Bizottságunk, vannak a helyi kirendeltségek, missziók, vannak a tagállamok, vannak az ügynökségek, ott vannak a ö, nem kormányközi szervezetek, és aztán a terepen meg mindenki csinál, amit éppen tud, és nem is igazán tudjuk, hogy ki mit csinál, vagy mit csinálunk. És nem feltétlenül abba az irányba, ami a célunk. Most különböző ilyen-olyan országra kérünk egy összeget. Miért? Hát mert szükségük van rá. Hát ez jó, de hol van ebben a politikai irányvonal? Hol van a ö, cél, a, az elképzelés? Ezt nem látom. És ami sürgősebben, hogy a saját házunk táján rendet kellene tenni. Említi, ön is a migránsok helyzetét, akiknek vissza kellene menniük, vagy ha lenne igazi európai politika, akkor talán, vagy fejlesztési politika, akkor esetleg a forrásokat, a migrációs forrásokat lehetne kezelni a fejlesztési politikán keresztül. Megkövetelni a kibocsátó országoktól, hogy azonnali visszafordítást lehessen elérni, ami nem működik egyenlőre. Az európai országoknak a menedékjogot mindenki a saját módján értelmezi, eldöntik, hogy megkaphatja, nem kaphatja, van akik azonnal eldöntik, vannak akiknél ez három-négy évet vesz igénybe. Azért ez mégiscsak egy olyan helyzet, ami több, mint aggasztó a migrációs jelenséget vizsgáltuk, de szerintem nem minden következtetést vontunk még le mindebből. Az önök vizsgálata, az auditjuk melyik időszakot érinti, hol záródik le? 2014-ben és a 2017-13-as időszakot vizsgálja. Hát 2014 az az, amikor a nyomás leginkább elkezdett fokozódni, de ez még csak az eleje volt az egésznek, és egyáltalán nem látom vagy érzem azt, hogy a jelenség azóta jelentős mértékben rendeződött volna. Tehát azért most elnök asszony szükséges lenne, hogy meghallgassuk a bizottságot és a külszolgálatot is, mert egyelőre itt vannak a hagyományos szervezeti sémáink, miközben hát van egy olyan kihívás, ami korábban sosem volt, már pedig a migráció, és ennek ellenére business as usual mennek a dolgok, és ez az, ami aggasztó. Köszönöm szépen, nagyon érdekes, amit tapasztaltak. Az, hogy a felelősségek különböző szinten szétszórtan megosztódnak, és már 2014 előtt is ez így volt, és amikor a migráns áradat elindult, akkor a dolgok nem javultak válasz. Hát van egy kis javulás, létrehoztunk egy határ és parti őrséget, de hát itt nagyon sok minden csak üres szó, és amit nyilatkozatok elhangzanak, és ami a valóság a között azért óriási szakadék van mert az intézményi tekintetben a tagállamok semmit nem engedtek el a saját szuverenitásukból. Még mindig ott tartunk, hogy a Dublini Egyezmény köt minket, az állam a felelős és az őrzi a külső határokat. A Frontex teszi, amit teszi, meg amit úgy érez, meg amihez van eszköze. Főként statisztikát tudnak készíteni arról, hogy hányan lépik át illegálisan a határokat, ezen túl nem sokat tudnak. Hotspotokat létrehoztak ugyan, de azok sem igazán hatékonyak, úgy gondolom. Tehát egyszerűen nem felel meg annak a kihívásnak, amelyel szembe kell néznünk. Elnök, köszönöm szépen! És akkor most megadnám a szót a jelentés készítőjének, Marinescu Hoffman asszony, először a hölgynek, akkor Hoffman asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen szeretném megköszönni a szembevőszék munkáját és azt, hogy bele, bemutatták a külön jelentést, és köszönöm tevőmnek, Marinescu úrnak is a munkát. Kiváló volt az együttműködés, és nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni arról, hogy melyek azok a pontok, amelyeket a közös jelentésünkben hangsúlyozni szeretnénk. Hallhattuk az imént, hogy a számvevőszék néhány problémát tárt fel a migrációs politika illetve az azzal kapcsolatos kiadások kapcsán a 2014-ig terjedő időszakban. Egyrészt olyan problémákról van szó, amelyek a célok egész spektrumát érintik, illetve a migrációs szakpolitika általános kialakítását, másrészt a számbevőszék rendszerhibákat is, észle, és észlelt, ilyenek például a kevéssé hatékony információs rendszerek, hiányzó információk a kiadásokkal kapcsolatosan, és elégtelen koordináció a résztvevő szereplők között. A külső migráció támogatása egy nagyon bő, tág téma. Nyilván nem egyszerű az egységes megközelítést kialakítani egy ilyen tág területen, emellett sok olyan szakpolitika van, amely közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a migrációs politikához, ezeket is figyelembe kell venni. Ha a migrációs szakpolitikát akarjuk kialakítani, nem csak a különböző migrációs formákat kell figyelembe venni, hanem a különböző gazdasági és társadalmi aspektusokat is. Ide tartoznak a munkaerőpiac, az integráció, az oktatás, az egészségügy, a mobilitás és a fejlesztés. De éppen ezért fontos, és ezt a jelentésben is megfogalmaztam, az, hogy ne csak realisztikus célokat fogalmazzunk meg, hanem világosan körülhatárolt és mérhető célokat is egyben. És azt hiszem, a stratégiai keretet is a jövőben pontosítani kell. A releváns szereplők és a közöttük lévő kapcsolatokat is világossá kell tenni, mint ahogyan elmondtam, a migráció egy nagyon tág téma. Ez az oka annak is, hogy az Európai Bizottságon belül is különböző főigazgatóságok foglalkoznak ezzel a témával. Szerintem az Európai Bizottságnak itt mindenképpen gondoskodnia kell arról, hogy a főigazgatóságok közötti koordináció javuljon, és lehetővé váljon a szinergiák kiaknázása. A különböző támogatási eszközök és intézkedések a jövőben szorosabban kell, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, és az egymáshoz való korrelációjukat is javítani kell. Az Európai Unió partnerországokban lévő, illetve ott működő képviseleteit nem szabad kihagyni, mindebből ők fontos szereplők, jobban integrálni kell őket a különböző projektek tervezésénél és végrehajtásánál. Az általános megközelítés és a célok kitűzése azt szolgálja, hogy a pénzek odaítélésében egyensúlyt teremtsünk. Egy olyan egyensúlyról van szó, amelyet a támogatandó kulcsfontosságú területek között kell megteremteni. Nem szabad egyoldalúan kiadni a forrásokat, nem elég például csak a határok védelmére összpontosítani. Nagyon sajnálatos számomra például az, hogy a számvevőszék megállapítása szerint a migrációs politika és a menekült politika esetében nem volt elég hatékony bizonyos részterületek támogatása, finanszírozása, főként ami a fejlődő országokat illeti, miközben a fejlődő országokat érintik nagyon erősen a különböző migrációs mozgások. A földközi tengeri térségben és Kelet-Európában is a szegénység és a hiányzó társadalmi struktúrák jelentenek súlyos problémát ebben az összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy úgy tudunk segíteni az embereknek, hogyha a jobb életszínvonalba ruházunk be, és egy megfelelő perspektívát tudunk kínálni mindenkinek a hazájában. Természetesen nem szabad elveszítenünk a kontrollt a kiadások felett. Nem akarunk kettős finanszírozást, és nem akarjuk azt sem, hogy visszaéljenek a forrásokkal. Ezért hatékony mechanizmusra van szükség, amelyel kézben tarthatjuk a kiadások feletti kontrollt. Ez idáig nem volt ilyen mechanizmus, más magyarázatot nem látok arra, hogy az Európai Bizottság miért nem tudott rövid időn belül konkrét kiadásokkal kapcsolatosan információt szolgáltatni. A számbevőszék ellenőrzései, auditálása csak egy csak a múltat tárja fel, azonban nyilván azért akarjuk a múlt hibáit feltárni és levonni belőlük a tanulságokat, hogy a jövőre, jövőben helyesebben cselekedjünk. A migrációs politika teljesen átalakult 2014-hez képest, jövőképesítettük a migrációs politikát a kihívások kezelésére. Egy fontos mérföldkő volt a válságkezelő mechanizmusok létrehozása. A sürgősségi segítségnyújtás céljából létrehozott alapokkal kívánjuk a, a külső migrációt kezelni, illetve az egyre növekvő illegális migrációt kordában tartani. Egy rugalmasabb és gyorsabb kiadás formáról van szükség. Úgy gondolom fontos, hogy a migrációs problémákra gyorsan tudjunk reagálni, gyorsan tudjunk alkalmazkodni, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk reagálni a problémákra. Ezért az ilyen alapok létrehozása üdvös, de az Afrika számára és a Szíria számára létrehozott alapok esetében a kiadás, illetve a források az EU költségvetésén kívül helyezkednek el. Ezért világosan látni kell azt, hogy a parlamenti kontrollt így nagyon okosan kijátszották. Nyilván ez nem célszerű, hiszen a kiadások feletti politikai kontroll célja az, hogy átlátható módon, szabályszerűen és hatékonyan bánjanak a forrásokkal. Ezért költségbe, a költségvetési ellenőrzéssel foglalkozó politikusként nem tudom támogatni a dolgok jelenlegi állását, ezért a bizottságot felszólítom, hogy ezeket az alapokat is vegyék be az általános költségvetésbe. Persze lehetne itt még hosszasan vitázni ezekről az alapokról, de szerintem ez egy egészen más téma már, úgyhogy ennyiben is hagynám. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Marinescu kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden elhangzott már. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, hogy elkészítette a külön jelentést, amely bemutatja, hogy mi zajlik azokban az országokban, ahonnan nagyon sok migráns útnak indul. A számbevőszék külön jelentése nagyon világosan felvázolja, hogy mi is történik ezekben az országokban. A külön jelentés következtetéseket von le a hibákkal kapcsolatosan, megállapítja, hogy nem volt elégséges a koordináció, nem megfelelően állapítottuk meg a célkitűzéseket, prioritásokat, nem teljesen világos mindig, hogy az egy, a forrásokat mire használják fel, és cselekedni kell, változtatni kell ezen. A külön, különjelentés általános megállapítása az, hogy a forrásokat nem elég hatékonyan használtuk fel. Nem volt eléggé hatékony az EU-s források elköltése, ezért megfogalmaztunk bizonyos javaslatokat arra, hogy most minek kell történnie. Úgy gondolom először is a célkitűzéseket kell pontosítani. Egy olyan migrációs szakpolitikára van szükségünk, amely általános, átfogó és egyben nagyon világosan fogalmaz. Meg kell védenünk az Európai Unió határait. Az új határvédelmi ügynökségünk segíteni fog nekünk ebben. Azt hiszem, meg kell akadályoznunk, hogy nagyszámú migráns érkezzen Európába, és ezt mindenek előtt úgy kell elérnünk, hogy segítünk a származási országokban megemelni az életszínvonalat. Azt hiszem, ez egy nagyon világos, fogható célkitűzés. Hasonlóképpen ehhez is bizonyos szintű finanszírozásra lesz szükség. Nagyon keményen harcoltunk azért, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a költségvetését, és fontolja meg, hogy hogyan lehetne bizonyos pénzeket átcsoportosítani egy olyan alapba, amely a migrációs politika számára jött létre. Szerintem láthatunk itt előre. Nagyon fontos lépések ezek a finanszírozás szempontjából. Hallhattunk már néhány szót a szíriai és az afrikai alapról is, és tudjuk, hogy ezek a költségvetésen kívül helyezkednek el, másrésztről pedig nem érik el a megfelelő szintet. Az új bizottsági javaslat ezekre vonatkozólag jóval hatékonyabbnak tűnik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a számbevőszéknek a külön jelentést, azt hiszem a jelentés felvázolta a helyzetet a kialakult helyzetet, és köszönöm egyébként a szakbizottsági munkatársaknak is a támogatást. Többen is jelezték, hogy szót kérnek. Az első listán Ayala Szender kolléganőnk. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnézést kérek, hogy elkéstem. Nagyon hálás vagyok a számvevőszéknek, hogy elkészítette ezt a külön jelentést. Egy olyan témáról van szó, amely nagyon aktuális, és amely már régóta foglalkoztat bennünket. Minden támogatok, ami elhangzott Hoffman asszony és Marinescu úr szájából, ami az Európai Bizottság reakcióját illeti azon követelésünkre, hogy a dolgokat, dolgokon változtassunk. Az eddig elhangzottakon felül szerettem volna azonban megemlíteni még a következőket. Azt hiszem, itt a szakbizottságban nem tudunk megoldani egy ilyen nagyon nehéz kérdést. Ez a kérdés egyrészt politikai kérdés, másrésztről pedig meghaladja az Európai Parlament illetékességi körét. Egy paradox helyzetben találjuk magunkat. Az Európai Uniónak továbbra sincs igazi európai migrációs politikája, és nincs igazi európai integrációs politika sem, noha az Európai Bizottság már régóta azt állítja, hogy szükségünk van ezekre a migránsokra. Szükségünk van ezekre az emberekre, akik megpróbálnak Európába jutni, még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy az életüket kell kockára tenniük. Továbbra sincs tehát igazi európai migrációs politikánk. nincs kellő rugalmasság a rendszerben, ellehetetlenítjük a fejlesztést is, van ugyan fejlesztési szakpolitikánk, de a költségvetés itt nem tesz lehetővé nagy ugrásokat. Ezek a nagy migrációs problémák, és a hátterükben álló okok felszámolása. Ezek, ezen problémák megoldásához tehát nincs elég forrásunk a költségvetésben, teljesen függetlenül attól, hogy a meglévő forrásokat jól vagy rosszul költjük el. Elismerem persze, hogy az Európai Bizottság, a civil társadalom, a különböző érintett szervezetek mind nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, de van itt egy nagy gond. A tagállamok és a kormányok továbbra sem tesznek semmit ígéreteken kívül, Forrásokat ígértek, de nem teljesítik az ígéretüket. Ez továbbra is nagyon nagy probléma Görögország, Olaszország és egyéb tagállamok számára. Költségvetés ellenőrző szakbizottságként szerintem támogatnunk kellene azokat az erőfeszítéseket, amelyek kézzelfogható eredményekre összpontosítanak, mindeközben azonban nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy a meglévő problémák hátterében milyen politikai problémák állnak. Ennek nincs köze a költségvetéshez, illetve a költségvetés végrehajtásához. Egyszerűen nincsenek világos politikai döntések, nincs világos politikai szándék. Köszönöm. Áli kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönöm a számbevőszék jelentését, és köszönöm a két tevőnk munkáját is, amiért, és köszönöm nekik, hogy egy ilyen nagyon érzékeny kérdéskörrel foglalkoztak. A migrációval foglalkozunk különböző fórumokon, különböző platformokon, de mindenképpen meg kell néznünk azt, hogy az Európai Unió milyen intézkedéseket tett a jelenség kezelésére. Különösen fontos kérdés, hogy az ezen erőfeszítésekre költött források elköltése hogyan zajlott. A jelentés egy átfogó dokumentum, részletesen beszámol a migrációs politika végrehajtásáról, és a különböző kiadások hatékonyságáról és eredményességéről a migrációs politika végrehajtásában. Az EKSZ jelentés eh, nagyon rossz képet fest arról, hogy nincsenek megfelelő adataink a finanszírozásra vonatkozólag, és az eredmények is hagynak kívánni valót maguk után. Na, sokszor nagyon nehéz megteremteni a kapcsolatot a finanszírozás és a prioritások között, és a különböző struktúrák közötti koordináció is um, elégtelen, ahogyan a jelentéstevők is elmondták. Itt a különböző szintek közötti struktúrákra, szintek struktúráira gondolok. A végrehajtáson javítani kellene, és a költséghatékonyságon is javítani kell. Egyetértek a két társjelentés tevő javaslataival, mindenképpen a bizottsági mentesítési jelentésben is szerepeltetni kell ezt a témát, de szeretnék magam részéről is néhány javaslatot tenni. Ha például proaktívan akarunk eljárni, akkor stratégiai megközelítésre van szükség a migrációval kapcsolatosan. Meg kell becsülnünk, hogy az elkövetkezendő öt év során hány migráns várható, középtávon az elkövetkezendő 10-15 évben, és az elkövetkezendő 20-30 évben hosszú távon mennyi migráns várható, ezt is meg kell becsülnünk. Másrésztről az Európai Uniónak és a partnereinek valamilyen módon kezelnie kell az ide érkező migránsok jelentette problémát. Egyre változik a helyzet, ugyanakkor, és éppen ezért különböző forgatókönyveket kell kidolgozni a migrációs jelenséggel kapcsolatosan, és mindegyik eh, forgatókönyvhöz kapcsolóan, kapcsolódóan megelőző intézkedéseket is meg kell fogalmazni. Végül néhány intézkedés de nincs lehetőség az Európai Unió kompetenciáin belül, ezért az ENSZ struktúráinak részvételét is biztosítani kell, hiszen az ENSZ-nek van tapasztalata a nagy migrációs mozgások kezelésében, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit hallhattunk. Nagyon fontos pontosan meghatározni a prioritásokat és a célkitűzéseket, máskülönben nem fogjuk tudni kezelni ezt a problémát. Szükség van egy stratégiára, ahogyan a javaslatomban is megfogalmaztam, több megelőző intézkedésre van szükség, és fellépésekre van szükség a, szá- a származási országokban. Köszönöm. Magamat is, magam is feliratkoztam a felszólalók listájára. Nos, a jelentés lényegében nem is érinti a legakutabb részét a jelenségnek, de az mindenképpen kiderül belőle, hogy egy nagyon nagy bürokratikus gépezet vagyunk, amely különböző programokat készít, migrációra vonatkozóan, tematikusan, részterületekre lebontva, és így tovább. Tudom, hogy hogyan működik a bizottság, és el tudom képzelni, hogy milyen szörnyen hosszú időbe telt, amíg sikerült a bizottság és az EKS között megállapodni, és sikerült ezt mind papírra vetni. És el tudom képzelni, hogy a végrehajtásra vonatkozóan mindez milyen problémákat vetett fel, erről beszámol a jelentés is. Jó lenne, hogyha a bizottságtól és az LKS-től megtudhatnánk azt, hogy önök mit gondolnak erről az eljárásról. Annyit mondani, hogy ez egy állandóan változó helyzet, egy állandóan változó terület, és így nem is tudunk konkrétumokat mondani, ez szerintem kevés. Én a jelentésben szereplő válaszokat nem igazán tartom célra vezetőnek. Jó lenne megtudni azt, hogy milyen viták dúlnak a fejlődéspolitika pártiak között, a fejlesztéspolitika pártiak között és a célzott forráskiosztás szószólói között. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Afrikában csak azokat az országokat kellene támogatnunk, akik fellépnek a migrációval szemben. Miközben a fejlesztéspolitikai szakemberek ezt ennek a hatékonyságát vitatják, tehát a bizottság és az LKS hogyan gondolkodik erről, és mivel számolhatunk a belátható időn belül. Másrésztről egyre sajnálatosabbnak és aggasztóbbnak tartom, hogy egyre többet kívánunk alapokkal operálni. Nem is tudjuk, hogy ezekben az alapokban mi történik, hogyan zajlik a kezelésük, és hát lehet, hogy az Európai Bizottság sem tudja, mi történik pontosan, mert egyszerűen másnak adja át a forrásokat, és így lényegében nem is tudunk senkit felelősségre vonni, ami nyilván nem üdvös. Egy libiai projektet konkrétan említ a szöveg, áprilisban ért volna véget, az Európai Bizottság 3 millió eurót fizetett ki előlegként, ez egy kudarcot vallott 10 milliós projekt, nem valósult meg, végül jó lenne tudni, mi lett ezzel az előzőleg kifizetett 3 millióval. Köszönöm szépen, az LKS részéről Popovski úr és Vile úr van itt, ki kezdi? Popovski úr, tessék, és egyébként szeretettel üdvözlöm szó. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lamárk asszonynak és a számvevőszéknek a jelentést, amely a 2007-2014-es időszakot vizsgálja meg, de ugyanakkor a migrációval kapcsolatos programok mintáját is megvizsgálja 2014 előtt, a 2015-ös krízisi, a krízis 2015-ös kicsúcsosodása előtt tehát. Ugyanakkor nem ellemzi azt, hogy a bizottság hogyan kezeli a jelenlegi válságot. A migráció és a bevándorlás sokoldalú és komplex eh, jelenség, és a bizottság és a külügyi szolgálat egy eh, folyton változó és nagy kihívásokat jelentő környezetben kell, hogy dolgozzon. Múlt évben ugyanakkor az EU újra orientálta a külpolitikai eszközeit, elsősorban azért, hogy életeket mentsen, másodszorban pedig azért, hogy eh, jobban igazgassa a rendelkezésre álló forrásokat, eszközöket új eszközökkel rendelkezünk, ezekről a jelentés is szól. Például a törökországi menekült facilitás vagy eszköz, a balkáni országok támogatásai eszköze, az európai, a, Európa-afrikai alap, a madat illetve Libanon és Jordánia számára adott úgynevezett kompakt támogatási csomag, és ezzel még nem soroltam fel minden eszköz, csupán talán a legfontosabbakat az új eszközök között, közül. A trust fundokról többen beszéltek. Ezek az alapok, az alapok felhasználásába bevonjuk a tagállamokat is. A bizottság ezen felül egy közleményt is elfogadott, az új partneri keret elfogadásáról a harmadik államokkal, és egy új beruházási, külügyi beruházási tervet is elfogadtunk. 3,5 milliárd euró, euróból finanszírozunk, ezt három pillére van, a fenntartható növelés, azután másodszorban a szociális gazdasági szektorba való beruházás, illetve ez még az első pillére technikai támogatás, a második pillér, melyes, melynek segítségével a fenntartható növekedést támogatjuk, a harmadik pedig a gazdasági diplomácia. A közlemény lényege tehát éppen abban állt, hogy a fejlesztést a migráció kérdésével kapcsoljuk össze, és a migráció kiváltó okaira próbáljunk választ találni, több beruházást és több gazdasági lehetőséget teremtve a kiinduló országokban. A más országokkal való kompakt programokban dolgozunk együtt, öt afrikai országgal való együttműködésünk meglehetősen előrehaladott. A harmadik államokkal való politikai párbeszédnek is fontos része volt a migráció, és a Juncker bizottság nagy erőfeszítést tesz a külső és a belső kapcsolat, kapcsolatok összekapcsolásában, vetületek összekapcsolásában a biztosok elkötelezett csapata állt fel a közlemény után, keresve a migráció külső kép szempontjainak kezelését. Ennek az adhok bizottsági formációnak Avramopoulos, Hán biztosok és Mogherini főképviselő a tagjai, illetve Mogherini asszony vezeti ezt. Mindezek persze a fenntartható fejlesztési célokat eh, is figyelembe veszik, az ENSZ által elfogadott célokat, és úgy gondolom az új fejlesztési konszenzusban is testet öltenek. Lássuk a számvevőszék ajánlásait. Nos, a bizottság hangsúlyozza, hogy sok mindent már 2015-ben és 2006-ban elértünk, megfelelő monitoring és értékelő eszközöket dolgoztunk ki, melyekkel az előrehaladást tudjuk értékelni, konkrétabb és hatékonyabb együttműködés feltételeit teremtve így meg. Az európai szomszédság politika áttekintése 2015 végén zajlott le, és ezzel a bizottság megfelelő partneri kapcsolatokat próbál képíteni, megszólítva így a partnereket pontosabban. Ezen felül pedig az számbevőszék bejelentettem, hogy az Európai Unió menekült válságra adott válaszát is elemez, elemzés tárgyává teszi, és ebben a bizottság szorosan együttműködik a számbevőszekkel. Szóval köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was. Köszönöm szépen. Nem egészen hallottam ki a szó áradatából, hogy hogy oldjuk meg a problémát, de most megadom a DJ Defco képviselőjének a szót, Elnézést, rosszul mondtam, hogy a külügyi szolgálattól jön, de hát a DEFCON-nál dolgozik. Most pedig az EPO főigazgatóság részéről Vélem úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretnék hosszan hozzászólni, mert úgy gondolom, hogy kollégám már bőven vázolta a helyzetet. Személyesen azt mondhatom, hogy ez a migrációs kérdés egy olyan kérdés, ami naponta foglalkoztat bennünket, és a belső koordinációs erőfeszítései a bizottságnak rendkívül intenzívek. Az, amit Lamarck asszony leírt belső koordináció hiányként, azok szerintem azokat nagyon komolyan vesszük és foglalkozunk velük. Ami pedig a migráció a fejlődésben elgondolást illeti, a számvevőszék jelentése éppen ott, áll, ott végződik, ahol elindult az igazán nagy nyomás. És a, itten mennyiségileg, minőségileg is változott a helyzet 2015-től. Az, amit a kollégám felvázolt, a trust fundok, alapok, pénzügyi alapok, határőrizet és egyebek, ez egy globális megkötelezést jelent a 2015-ös események kapcsán elfogadott európai ágenda eredményeként. A számvevőszék hangsúlyozza jogosan, hogy nincsen vagy nehezen tudunk információt adni a végrehajtott kiadásokkal kapcsolatban. Ez valóban van egy ilyen nehézség, mert a jelenlegi nomenklatúra nem teszi lehetővé azt, hogy külön kódja legyen a migrációnak. Ezen jelenleg dolgozunk, és eh, tettünk különböző javaslatokat, és próbáljuk módosítani, hogy ezt a nomenklatúrát változtatni tudjuk, és a kiadásoknál eh, a migrációt is tudjuk jelölni külön. Másik eh, pont, amivel ugyancsak szerettem volna foglalkozni, ez pedig a párbeszéd és a harmadik országok szerepe. A tagállamokról szóltunk, de fejlesztési szempontból figyelembe kell venni a harmadik országokat is. Azon országokat, amelyek valójában a származási országok, vagy kibocsátó országok. Mindaz, amit teszünk a Brüsszelben vagy a delegációnkat, tehát a kirendeltségeinken keresztül, azok csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha a harmadik országok teljes mértékben bekapcsolásra kerülnek. Ez egy helyi szintű elkötelezettséget jelent, ez a célja a párbeszédnek, és mindaz, amit csinál állunk, hogy amit szeretnénk kiadási vonatkozásban tenni fejlődés érdekében, aznak mindenképpen egy kialakult politikai, de megvalósítási gyakorlati kapcsolatokon keresztül kell, hogy megvalósuljon az érintett országokkal, mert ha nem, akkor minden kiadásunk kárba veszett. Amennyiben megengedik, és hogyha tárgyalunk harmadik országokkal, afrikai országokkal, ahonnan jönnek a gazdasági bevándorlók, akkor ellentételezésként a fejlesztési megállapodásokért, amiket aláírunk ezen harmadik országokkal, ezek vállalják -e ezen államok azt, hogy amikor az ő hazájukból megállapítjuk, hogy illegálisan lépik át a határt, elfogadják e hogy automatikusan visszamenjenek ezek a származási országba. Ez is benne van-e a tárgyalásban? Ez része a tárgyalásnak? Köszönöm szépen. Valóban ez az egyik elem. Itt azért két dolgot nem szabad, hogy a kondicionalitás fejlődésben nem feltétlenül érv nem feltétlenül ér, vagy automatikus eszköz, ami működik. A tárgyalásokban, amit az öt országgal folytatunk Afrikában, amelyek említették, a visszafogadás és visszaküldés természetesen része a csomagnak. A fejlődés, fejlesztési segély az egy külön téma, de számos olyan téma van, és olyan kereskedelmi és egyéb elemek vannak, amelyekre ráharaphatnak vagy érdeklődnek ezen országok. Azt szeretnénk, hogy egy dinamikát hozzunk létre a tárgyalásokban, amelynek az a célja, hogy nem csak a migráns problémát lássuk, hanem ennél sokkal globálisabb megközelítést arról, hogy mik az érdekei, milyen érdekei lehetnek egy államnak, az európai államoknak egyfelől, hogy egy megfelelő partnerség jöjjön létre, azt mondhatjuk, hogy egy komplett partnerséget hozzunk létre, létre a harmadik országokkal. Nem szabad elfelejteni, hogy az afrikai államok szempontjából a migráns az bevételforrás, mert a, azok az összegek, amiket ö, ö, itt megkeresnek Európában a migránsok, és visszautalnak a kibocsátó országokba a családnak vagy a az ott lévő közösségeknek, az nagyon jelentős. Háromszor annyit tesz ki, mint a világ által nyújtott fejlesztési segély. Tehát ezzel nagyon is tisztában vannak, és a helyi hatóságok ezt tudják, hogyha ezt a forrás megszűnik, ez nem csak nekik, de a lakosságuk számára is azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló források csökkennek. Tehát ez borzasztóan komplex. Én most nem akarok itt senkit kioktatni, de túl a biztonsági kérdéseken, az embercsempészet kérdésein, a határvédelem és egyéb problémák, ezek mind helytállóak és igazak, ebből vannak a gondok, de van ennek egy másik megközelítése vagy látásmódja, amivel tisztában kell lenni, hogy válaszoljak, egy kicsit hosszan válaszolok. Igen, a visszafordítás, a visszafogadás részét képezi a tárgyalási csomagnak kérdés. Hogyha túl sok a paraméter a tárgyalásokban, az biztosíték arra, hogy végül semmilyen döntés nem fog születni, és a jelenséget hagyjuk erősödni, mint egy elkerülhetetlen fatalitást. Tehát a ö, probléma felvetődik a ö, közvélemény között, és fontos, hogy a, az állami vezetők mondják ki világosan, hogy mit akarnak csinálni. Itt egy kétértelműség valami egyszerűen elviselhetetlen. Olyan, minthogyha valami fel, mindent feladtunk volna, hát elviseljük, folyamatosan csak elviseljük a dolgot. Ez örökké így lesz? Ez az a mandátum, amit kaptunk a választóinktól? Da kann ich eigentlich weitermachen. Van egy, van egy német közmondás, ami pontosan ezt a tényt, ezt a helyzetet írja le. Voltak éppen a harmadik államokkal való együttműködésben tudjuk csak megoldani ezt a problémát. Ezért is tettem fel azt a kérdést, hogy a bizottságon belül a biztonságért felelő, illetve a fejlesztésért felelő szakértőkkel zajlik-e az pár húzam, illetve az együttműködés. Jelzem egyébként, hogy három kérdésemre nem válaszolt. A Líbia és a Szahara projektet 10 millióval finanszíroztuk, meg mi lett ezzel a pénzzel? Azután. A jelentés arról is beszél, hogy túlontúl sok programunk van a külső migráció területén, nem kellőképpen ellenőrizzük a finanszírozást, mi több nem lehetett megállapítani a migrációra fordított összegek összegét, mire ön azt mondta, hogy a költségvetési nomenklatúrában nem is lehet ezt kiszámítani. Ugye ezt nem mondja komolyan. Ugye nem lehet igaz, hogy a hiányos nomenklatúra megnevezés okán mi ne tudjuk, hogy mennyi pénzt költöttünk egy ügyre. 600 ember előtt szólalok majd fel, e a választókerületemben. Szívesen elvinném oda, kiállítanám a pódiumra, és elmondatnám önnel ezt, hogy sajnos elköltöttük az európai adófizetők pénzét, de nem tudjuk mennyit, és nem tudjuk mire. Euh, Köszönöm, asszonyom. Van egy dolgot talán érdemes lenne tisztázni. Én nem mondtam azt, hogy nincsen költségvetési nomenklatúránk. Azt mondtam, hogy a kód, a tematikus kód, amit az OECD hozott létre, ami a segítség, a fejlesztési segélyeket szabályozza, ott nincs külön kód a migrációra, ami lehetővé tenni utána a kiadások külön elemzését, ezért ez egy kicsit más a kiadásokkal, tehát hogyha megvan a szerződés, akkor pontosan tudjuk, hogy melyik szerződésre milyen kiadások voltak, tehát dolgoztam a Költségvetési Bizottságban. Nyilvánvaló, hogyha megvan egy szerződés, egy döntés, akkor azt is tudjuk, hogy pontosan milyen kiadások kötődnek ehhez, ez követhető. De ma már nem ezen a területen dolgozom, úgyhogy ezzel nem kívánok többet mondani. Elnézést, a második kérdésével a libiai projekttel kapcsolatban nem tudom azt hiszem, hogy ez talán inkább a kollégám tudna ebben kisegíteni bennünket. Obersticht unter, Itt van a helyettes főigaz, főtitkár úr, kérem, hogy ő válaszolja meg ezt a kérdést. Köszönöm szépen. A, a különböző részlegek, osztályok, felelősségi területű területek közötti együttműködés folyamatosan zajlik. November 27-én találkoznak a szakminiszterek, a miniszt, az ülést, a tanácsülést a főképviselő asszony vezeti majd. Itt is a bizottság javaslatának végrehajtásáról lesz szó, a migráció külső aspektusairól szóló közleményről, illetve az új beruházási tervről és az egyes részterületek együttműködéséről. senki nem akarja megkerülni a fejlesztési eh, szakértőket, és a célunk az, hogy mindenkit bevonjunk, átfogó területet biztosítsunk a szakpolitikák számára, ezeket ötvözve. A bizottságon belüli koordináció területén éppen erre törünk, ez a fő célunk. A tagállamokkal való együttműködés kapcsán említettem a trust fundokat, az alapok kérdését, de persze a tagállamok maguk is maguk aktívak különböző területeken, és mi pedig az EU delegációi által lépünk fel az egyes tagállamokban. A fejlesztési segély rendszere már nagyon kiépült, de még tovább kell tökéletesítenünk ezt a rendszert. Ami pedig az indikátorokat és az adatbázisokat, adatbankokat illeti, illetve az adatokhoz való hozzáférés kérdését illeti. A mi főigazgatóságunkban egy belső adatbankot hoztunk létre, mely a zajló projekteket csoportosítja át a migráció szempontjait kiemelve hiszen a számítás technikai rendszereket nem úgy építették ki, hogy ilyen specifikus beszámolói céloknak megfeleljen, de ezeket most átalakítjuk. Megerősíthetem, amit kollégám mondott, a DAC-ról, a Development Assist Committee-ről, ez az OECD bizottsága, ők felelnek a fejlesztési segélynyújtás definícióinak kidolgozásáért. És azt kértük tőlük, hogy egy speciális DAC kódot dolgozzanak ki a migráció menedzsmentjéről. Ez egy nagyon időigényes mm, munka, én a biztonsággal összekapcsolódó kiadások definíciójának munkájában részt vettem. 18 hónapban, ha nem többet ellett, még a definíciókat ki lehetett alakítani. Aztán a libiai Szahara programról ezt a fejlesztési együttműködési eszközből finanszíroztuk, tudomásom szerint, de ebben nem vagyok biztos, tehát ezt tisztázom és válaszolok önöknek. A Költségvetési Szak Ellenőrzési Szakbizottság azt hiszem, hogy minnyájunk nevében mondhatom, hogy még megvizsgálja ezt a problémát. Igen, még a Szahara programmal kapcsolatban tessék? Elnök asszony, a bizottság nem igazán osztja az ön véleményét a tekintetben, hogy a Szaramed projekt az megbukott volna. Az igaz, hogy a projekt nehézségekbe ütközött a megvalósítás során, tekintettel a líbiai speciális helyzetre fel kellett több alkalommal is függeszteni ezt a projektet, ez így igaz, az is igaz, hogy felülvizsgálatra került annak érdekében, hogy az új feltételeknek jobban megfeleljen, és megerősítettük azt a kom- komponens, amelyik a migránsoknak nyújtott közvetlen segítséget kezeli, illetve segítséget nyújtunk, hogy a migránsok visszamenjenek a kibocsátó országba. 1,5 millió euró összegről született döntés, mert a bizottság nem akarta megújítani ezt a projektet, és az előirányzott összeg e, eredetileg nem lesz, nem kerül teljes mértékben elköltésre. De glaube ich, ist es der richtige Ort, dass wir uns da Foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, főleg, hogyha a projekt sikeres volt. Marines kukolega tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság sokat beszélt a koordinációról és az erőfeszítésekről, melyet a bizottságon belül tesznek a -e programok koordinációja érdekében. Én Hoffman kollégámmal egyeztetek majd, hogy jelentésünkben egy új kérést fogalmazzunk meg, úgy gondolom, hogy egy térképet kérünk majd a bizottságtól, majd, illetve egy diagramot, amely felmutatja a projekteket, a főigazgatóságokat, melyek részt vesznek benne, illetve a biztosokat, akik felelnek ezen programokért. Lássuk, hogy működik-e koordináció, lássuk, a, milyen pénzforrásokat fordítanak, milyen célokra és mely főigazgatóságok vesznek részt ebben és így jobban érthetjük majd, hogy mit is tesznek az adófizetők pénzével. Ali úr, tessék! Elnök asszony, kedves kollégák! Egy kicsit visszatérek arra, amit, a kérdésekre, amelyek elhangzottak a Szaharamed projekttel kapcsolatban. Nagyon jól látható, és Lavaszúr úr is ezt mondta, hogy nagyon jól látjuk, hogy itten a helyzetek változnak, és a Líbia, hogy csak ezt a példát vegyük, nem semleges mindabban, ami történik, sőt, kulcseleme mindannak, ami, folyama, ami történik. Mert ha elolvasok a számvevőszéki jelentést, akkor látjuk, hogy beprogramozott helyzet volt különböző intézkedésekkel, amik jól meghatározottak voltak, voltak. Ha jól emlékszem, Olaszországgal, Berlusconi úrral volt egy szövetség. Ez nagyon jól be volt határolva, célok voltak, illegális bevándorlás, a kezelése az emberkereskedelemnek, a migránsok kezelése, nemzetközi szabályok ment, és minden helyén volt. Mégiscsak a líbiai helyzet robbantotta szét ezt a programot teljesen, anélkül, hogy Franciaország erre bármit reagált volna egyébként Európa sem reagált. És most van egy helyzet, amiben miután 10 millióból, úgyis megint csak itt van, azt mondják, hogy a bizottság 5,8 millió előleget fizetett ki, és ebből csak három került elköltésre. Hol van a többi? Hol van az 5 és a 3 közötti különbség? Milyen programba, milyen politikára fordították, és minek függvényében? Remélem, hogy ez a pénz nem másra szolgált, mint arra, hogy a destabil, destabilizációval kapcsolatos migrációs problémákat kezeljék. És hogy visszatérjünk az általános vitára, a migránsok kérdése, amit csak az elején tartunk, továbbra is természetesen meg kell azt is meghatározza, hogy az Európa és azok az országok, amelyek Európát adják, hogyan, milyen Afrika politikát folytatnak, és milyen migrációs politikájuk van. Mert az áramlatoknak a kezelése, a szabályozása, visszafordításáról van szó, de ha ugyanezt a fejlesztési politikát ha, ö, folytatjuk egyes afrikai országokkal, ugyanilyen eredményeink lesznek, mert szisztematikusan ugyanazokat a hálózatokat tartjuk fel. Ez nem annyira fejlesztés, mint inkább egyes diktátorokat segítünk, hogy hatalomon maradhassanak a következményekkel, amiket ismerünk. És amikor úgynevezett egyensúlyi helyzet van, ugye ez Líbiában volt, ez egyensúlyi helyzet volt, ezt ugye felrobbantottuk, hát Kadhafi úr senkinek sem volt sose a barátja, de az egyensúly tekintetében jó. Azért késtem, mert a fejlesztési bizottságban voltam, de például er- Etiópiában hasonló a helyzet, 800 millió 800 ezer migráns van, és ugyanazt játszák az etiópok, mint a törökök. Hát nem zsarolnak, de hogyha egy kicsit tovább menjünk politikai nyomással, akkor ott is lehet, hogy át fognak engedni migránsokat. Tehát ez is egy fontos elem és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és az Európai Közhatalomnak teszem fel a kérdését, hogy hogyan kezeljük a nemzetközi helyzetet Afrikával. amíg ilyen lesz a politikánk, és Franciaországnak ebben van felelőssége, jól ismerem, bizonyos ottani diktatúrákkal ugyanilyen eredményekre fogunk jutni, és amikor ezt olvasom, például Algéria nem akar együttműködni, ugyanakkor mégis tárgyalunk Algériával. Hát akkor ugye Lamaszur úr, ott vannak azok a a kormányok, amelyek a kormányok, ezt dicséretnek fogom fel, mondta Lamaszur úr. Tehát azt kell, hogy a kormányok vállalják a felelősséget, és ténylegesen lépjenek fel, és az az egész földgolyó egyen érdeke és egyensúlya érdekében tegyenek, mert ez egy ubueszk helyzet, ami drámai helyzet, amit a mediterrán térségben és a világszinten is tapasztalunk. Eh, nem, én semmit sem kívánok mondani, mert nem értek egy, nem azért, mert nem értek egyet, hanem mert franciául beszélek, elnézést. Nem, inkább spanyolul. Én szeretném, hogyha a bizottságunk nem feledkezne el arról, hogy a migránsok az egy dolog, és a menekültek az egy másik dolog nagy, mind a két jelentéstevővel jó kapcsolatban vagyok, de ugye Szíriáról beszéltünk, de jó lenne, hogyha külön választanánk a menekülteket, hogy a nemzetközi jogból indultunk ki, az egy nemzetközi, a migráció, a bevándorlás az pedig egy politikai kérdés. Szíriai megoldás az pedig nem a mi kezünkben van, sajnos. De azt kell kérni a tanácstól, hogy hozzák meg a döntéseket a bizottság segítségével. De világosnak kell lenni tennünk. Ne keverjük össze a kettőt. A menekültek az egy dolog, erre van egy jog, amit elismertünk, vannak kötelezettségeink velünk szemben. Igen, örülnék, hogyha azokat a problémákat meg tudnak oldani, amelyeket felelünk Ártúi kollega. Igen, két kérdés Lamarck asszony, aki, és a bizottság képviselőjéhez a sajtó megszellőztette, hogy lennének tehát a megszálló erők, hogy azon lakosságok, a veszélyben lévő lakosságoknak bocsátsanak rendelkezésre Szíria egyes területein, erős a gyanú, hogy egyes esetekben a Daesh tulajdonképpen fejpénzt szed azért, hogy átengedjék ezeket a személyeket, és Bashar al-Assad rendszere is ezt a sajtó megszelőztette. Önöknek sikerült-e valamilyen véleményt kialakítaniuk, hogy esetleg lennének e, így olyan dolgok, amik nem az Európai Unió céljainak megfelelően valósulnak meg. A másik, hogy milyen kapcsolat van az Európai Fejlesztési Alappal, mert az Európai Fejlesztési Alap az nincs benne az Unió költségvetésében, és amikor koordinációról beszélünk, akkor ez a koordináció hogyan valósul meg, és nem lenne érdemes egyszer ezt valahogy visszavezetni az unió költségvetésébe egy diagramot készítettünk a Költségvetési Bizottság segítségével annak érdekében, hogy megmutassuk a költségvetési galaxist, azaz amikor nincs elegendő lehetőségünk, akkor a szatelliteket kezdjük el megsokszorozni, és akkor lesz garancia alap, befektetési, beruházási alap, trust fund, és így tovább, és a végén senki semmit nem ért belőle. És a mi feladatunk parlamenti képviselőknek mégiscsak az lenne, hogy az állampolgáraink számára olyan költségvetési költségvetési dokumentumokat készítsünk, amelyeket még ők is megértenek, és ez minden demokráciának a követelménye. És nekünk parlamenti képviselőknek is beszámolási kötelezettségünk van az állampolgárok felé, de ez az is kellene, hogy érthető, olvasható dokumentumokat adjunk nekik. Igen, Popovski Ville Lamarck, de először Popovski képviselő. Popovski úr. Köszönöm szépen. Először is Marinescu úr feltérképezésre vonatkozó kérésére mondhatom, hogy ezt el tudjuk kép, készíteni, ezt a vázlatot. Van egy belső, a saját főigazgatóságunkban működő organigramunk, de hát a DEFCO főigazgatósága leülve ezt ki tudjuk terjeszteni, és át tudjuk adni önöknek minden migrációra vonatkozó kiadást fel tudunk tüntetni. Erre vonatkozott a kérdés, ugye? Igen. Teljesen tisztában vagyunk a menekültek és a migránsok közötti jogi különbségtétellel, és ezt figyelembe is vesszük. Libanon és Jordánia esetében tudjuk, hogy itt meglátogatták többször ez ezen országokat, hát itt elsősorban menekült közösségekkel van dolgunk. De akár migráns, akár menekült, mindig biztosítanunk kell, hogy jogaik érvényesüljenek, elsősorban a Genfi egyezmény teljes egészében tiszteletben kell tartani. Szíria kapcsán és Szíriában nagyon korlátozott a fellépésünk Szíriában világosoknál fogva. Nem vagyunk jelen Damaszkuszban, az EU delegációt Beirutba helyeztük át, az ensz működünk együtt, illetve azon civil szervezetekkel, amelyek még képesek Szíriában végezni a munkájukat. Az EDF menedzsmentjéért nem felelünk, ezt az önök pontosan tudják, ám amikor a szomszédsági eszköze, eszközeit a európai fejlesztési alapeszközeivel kapcsoljuk össze, akkor természetesen a bizottság különböző főosztályai szorosan együttműködnek. Nothing to add? Yeah. Frau Lamarck, bitte. Lamarck Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen válaszom Artuis úrnak a kérdésre, hogy szednek-e fejpénzt vagy sem a megszálló, hatóság, megszálló erők, mert ez nem volt célja a vizsgálatunknak. A másfelől úgy gondolom, hogy a jelentésünk eléggé explicit volt, a, most eltekintve a költségvetési galaxistól, amit ön felvázolt, költség, migrációs kérdésben hetes eszközt azonosítottunk be, amik a migrációval kapcsolatosak. A bizottságtól kapott információk alapján beazonosítottuk az e területen megkötött szerződéseket de ahogy mondtam, azt nem tudtuk megállapítani, hogy mennyi volt a tényleges kiadás ezekkel, és az európai költségvetésben, hogy mi van a kötelezettségválasztás és a tényleges kifizetések között. Az európai fejlesztési alapot vették igénybe a, ezen szerződések egy tizedénél ebben az adott időszakban. Azt is látjuk, hogy a pénzügyi alapoknál is hasonló a helyzet. Amit láthatunk, hogy amikor vannak igények, akkor igyekszünk megtalálni a pénzt ott, ahol van, ezért van a rugalmasság, és ugyanakkor a nem kellő átláthatóság. De ennek van egy másik következménye is, nevezetesen, hogy ezen esetekben azt a könnyebbség útját választjuk, tehát fejlesztést is végzünk, de sokkal nehezebb E, létrehozni a migráció és a fejlesz, fejlődés, fejlesztés közötti kapcsolatot. És ahogy mondtam, nem lehet elégszer ismételni, a migrációs politikáknak a céljai rendkívül szerteágazóak. Egyrészt van az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a visszafordítás, visszatéréshez való segítség, a visszafogadás támogatása, és így tovább. És ez elhangzott a menekültek ügyével is, amelyek nem képezik a mi vizsgálatunk célját, mert az egy más a menedékjog az egy külön kérdés. Ezek a célkitűzések rendkívül széles körűek, és nagyon nehéz ezeket a célokat megvalósítani. Amikor megnézzük az, az alapoknak a felhasználását, akkor azt látjuk, hogy az alapoknak egy jó része arra kell ö, kerül felhasználásra, ami az adott tagállamnak a ö, gondja, a határőrizetet biztosítani, az illegális bevándorlást kezelni, és ha lehet, akkor a visszautazásnak a megszervezését. És ez egy ördögi kör a fejlesztés és a migráció között, és ezt nagyon nehéz áttörni. Miért? Mert az unió tagállamai, a partnerországok és a harmadik országoknak nem ugyanazok az elvárásaik. És egy kivándor, tehát egy kibocsátó országnak sokkal érdekesebb, hogyha a haza utalják a készpénz, készpénzt, mint hogyha kisvállalkozásokat segítünk, és nem is támogatják ezért az állampolgáraik visszatérését, és nem igyekeznek ezt a visszatérést megszervezni, és a gazdasági tevékenység országon belüli folytatását. Tehát nagyon ellentétes érdekek vannak. És létrehozni egy közös politikát, olyan partnerekkel, akik ennyire különbözőek és ennyire bonyolult helyzetekben a, különösen a szomszédságban, ami egyfelől e, tranzit, bevándorlási és válságövezet is, olyan országokban Marokkó, Líbia, Jordánia, amelyek mind, Szíria, amelyek mind szomszédos területek, nem azonosak a kapcsolatok. Tehát a nehézsége, hogy megfogalmazzon az Unió egy olyan politikát, ami lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük ezeket a különböző elvárásokat, amelyek és nehezek, ez azt is jelenti, hogy a a cél megfogalmazás az egyetlen, ami kereket adhat, és ezért kellene pontosabb célokat meghatározni, és ezen túl a telepen ott vannak azok a kérdések is, általánosabban a politikai partnerségek, amiket az Unió ugyan kezel és megvalósít, de nagyon sok mindent jelent ez. A telepen pedig ott van az úgynevezett management, az a kapacitás, hogy az igényeket felismerjük, megfelelő projekteket hozzunk létre, azokat nyomon kövessük, és mutatókat dolgozunk, ami egy sokkal nagyobb mobilizációt igényel az unió részéről, illetve a delegációk részéről. Kérik-e a szót még a jelentéstevők? Úgy látom, nem. Jó, akkor a napi rend végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm a Költségvetési Szakbizottság elnökének is, és azt hiszem, hogy majd egyeztetünk még ezekről a kérdésekről. Köszönöm az együttműködést, és azt hiszem ezzel a témával közösen kell foglalkoznunk. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. A hatos napi rendi pontot már letudtuk, ezért a tanulmány következik Törökország tárgyában. Válli kolléga a jelentéstevő. Megadnám a szót a kollégának, hogy mutassa be a tanulmányt. A szembevőszék jelentése képezi ennek alapját. Sajnos nincsenek meg a dokumentumaim. Um, yes, this is the uh, um, study on how the ez a tanulmány azzal foglalkozik, hogy az előcsatlakozási támogatások elköltését hogyan menedzselték Törökországban, és a nyomon követési rendszerre is vonatkozik. Lényegében egy follow-upról van szó. A szék 16 per 2009-es külön jelentéséhez kapcsolódik ez a tanulmány, három területre tér ki. Ezek közül vannak olyanok, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a témához. Az első konkrétan az előcsatlakozási finanszírozásról szól, a második terület az Európai Beruházási Bank Törökországnak folyósított hiteleivel foglalatoskodik, a harmadik terület pedig a Törökországban tartózkodó menekülteknek folyosított finanszírozással foglalkozik. Az első két részét fogom bemutatni a tanulmánynak. Ez a Peró kollégám fogja a harmadik területet bemutatni. Szeretném röviden megemlíteni, hogy 2016 májusában készült el a tanulmány. Az idei év januárján és áprilisa közötti időszakot öleli fel a tanulmány. Főként a hármas terület esetében nagyon fontos ez, hiszen mindannyian tudjuk, hogy számos fejleményre került sor a vizsgálati időszak óta. Ha most az első területre térek rá, ez az előcsatlakozási finanszírozásról szól, különböző kérdések merültek itt fel, a négy legfontosabbat emelném ki. Az első legfontosabb kérdés az esetleges visszaélésekre vonatkozik, illetve arra, hogy mi történt az esetleges visszaélésekkel kapcsolatosan. A második kérdés konkrétan az Európai Szemvevőszék által készített külön jelentése vonatkozik. A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy a három különböző előcsatlakozási eszköz keretében biztosított finanszírozási volumenek megalapozottak voltak-e, és a negyedik legfőbb kérdés arra vonatkozik, hogy az előcsatlakozási tárgyalások kontextusában Törökországban milyen jogalkotási változások történtek. Egészen 2005-ig kellett itt visszanyúlnunk, és fel kellett mérnünk azt, hogy ezek a jogrendben, jogrendszerben bekövetkezett változások közelebb hozták Törökországot az Európai Unióhoz, eltávolították tőle, vagy semlegesek a e tekintetben. Ami az első pontot illeti, illetve az előcsatlakozási támogatásokkal való esetleges visszaéléseket. Azt hiszem itt nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy nem tudjuk összehasonlítani a törökországi helyzetet. Comparing the situation in Turkey with uh, other candidate countries because there is no publicly available data. Nincsenek nyilvánosan hozzáférhető adatok erre vonatkozóan. Nagyon nehéz volt adatokat szerezni ebben a témakörben. Az Európai Bizottság nem tudott információt adni erre vonatkozóan, az OLAF egyáltalán nem válaszolt a megkeresésünkre, és végül azt találtuk, hogy a török hatóságok nagyon együttműködőek ebben a tekintetben. Vannak tehát nagyon jó, extenzív, szisztematikus ellenőrzések Törökországban, ugyanúgy, ahogy a más csatlakozni kívánó országokban is. Ezek az eljárások hasonlóak azokhoz az eljárásokhoz, amelyek korábban is léteztek más tagjelölt országokban. Az illetékes hatóság arról számolt be, hogy 20, 300 79 visszaélésre került sor, ami 2002 óta 27 millió eurót jelent, és mivel nem tudjuk összehasonlítani ezt az adatot más országokkal, nem igazán tudjuk megítélni, hogy ez jó teljesítmény, vagy rossz. Persze mindenféle öm, rendellenesség nem kívánatosnak min- minősül, de a Törökországnak folyosított ö, teljes összeg szempontjából ez talán nem egy olyan nagy összeg. Több esetben nem kellett visszafizetést eszközölni, mert sikerült feltárni a problémákat, még mielőtt ez szükségesé vált volna. 162 esetben kellett visszafizetéseket eszközölni, ez kb. 9 millió euróra rúgott eddig, és a többi esetben pedig egyenlőre vizsgálódások zajlanak. Ami a follow-upot illeti, az Európai Szembevőszék 16 per 2009-es külön jelentésével kapcsolatosan itt összefoglaltam ezen a dián a legfőbb pontokat, amelyekre kitért a külön jelentés. A jelentés kifejezetten az előcsatlakozási támogatásokról szólt. Kiemeltem, hogy nincsenek megfelelő kritériumok a finanszírozási prioritásokra vonatkozóan, nincsenek ex ante ellenőrzések, nincsenek megfelelő költség haszonelemzések, ami, és, ami az EU-s stratégiai célokat illeti, erre sem vonatkozóan sem kés, készültek elemzések. Emellett nincs információ a támogatások hatékonyságára és eredményességére vonatkozóan. Sokszor a célkitűzések nem voltak elég világosak, nem voltak reálisak, és az mutatókat sem definiáltak megfelelően, és emellett a humán erőforrások területén is hiányosságok mutatkoztak meg, ezért a végrehajtásban gondok adódtak, és elhúzódtak a folyamatok. Ami a follow-upot illeti, a külön jelentés elkészülte óta az IPA 2-höz kapcsolódó kifizetések is megkezdődtek. Ez egy új szektorális megközelítést alkalmaz már, bár nem teljesen világos, hogy ez a szektorális ágazati megközelítés új szerű-e, avagy sem, hiszen Törökországban már 2002-től 2006-ig is így módon kezelték az előcsatlakozási támogatásokat. Vannak új ágazati szintű mutatók, stratégiai, ágazati szintű mutatók, amelyek nem csak a bizottság és a török hatóságok adataira támaszkodnak, hanem más intézmények adataira is, ilyenek a Világbank és mások. Ezek makrogazdasági mutatók, és vannak mutatók az emberi jogokra vonatkozóan is. Amikor megvizsgáltuk, akkor azonban ez a mátrix nem volt teljesen kifejlett, és nem igazán szerepelt az Európai Bizottság Törökországról szóló 2005-ös jelentésében, illetve ország jelentésében sem. Tehát a mátrixot nekünk magunknak kellett kitölteni, és magunknak kellett valamilyen módon megítélni azt, hogy a mutatók területén előrelépés történt-e, és ha igen, mennyiben. Ami a mutatókat illeti, elsősorban a 23-as fejezetre és a 24-es fejezetre összpontosítottunk. Nem világos számunkra, hogy itt történt a javulás. Sokszor nem világos, hogy mi a mögöttes szándék, mi a célkitűzés, Sokszor nem volt világosan felmérhető az, hogy milyen célra szánták a forrásokat, például a rendőrségnek szánt támogatásokról volt a szó, vagy más támogatásokról. Nem volt mindig világos az sem, hogy ezen szervezetekben milyen változást vártak, és hogy ezek, ez hogyan lenne felmérhető. Ami az IPA 2-höz kapcsolódó dokumentumokat illeti, ezeket kevéssé átláthatónak és világosnak találtuk, mint a korábbi előcsatlakozási eszközök esetében hozzáférhető projektdokumentumokat. Azt láttuk, hogy sok esetben egyetlen nagy táblázatba ömlesztették az adatokat, Hát fogalmazzunk így, nagyon nehéz volt sok esetben ezekből bármit kihámozni, nem igazon volt hasznos ez a fajta elrendezés, mint menedzsment eszköz. Ami az értékelést illeti, nem volt teljesen világos, hogy a felelősségi körök hogyan oszlanak meg. Voltak olyan területek, ahol a DG Enlargement alá tartozott az értékelés kötelezettsége, volt, ahol török hatóságok hatáskörében, és volt, amikor az angarai EU delegáció volt illetékes egy-egy ügyben. Nem teljesen világos, hogy az értékeléseket kivégezte, mely esetben, és hogy hol lehet megtalálni az erre vonatkozó dokumentumokat. Emellett voltak néhány volt néhány eh, multi-country evaluation, tehát több országra vonatkozó értékelés is, amelyekben fel, felbukkant Törökország. Összességében azt mondhatjuk, hogy az EU-s támogatások eh, eredményességét illetően tehát eh, igen sporadikusak az adatok. Nagyon kevés dokumentumban található közérthető, kézzelfogható leírás arról, hogy a támogatásnak köszönhetően milyen változásokra került sor. Ez úgy gondolom rendszer szintű probléma, sokszor az információ azért nem hozzáférhető, mert nincsenek mutatók, nem megfelelően definiáltak a mutatók, ezért sok esetben azt hiszem, nagyon nehéz megtalálni a megfelelő információt, ezért is nehéz felmérni a támogatások eredményességét. Ami az eljárásokat illeti, és az elszámoltathatóságot, ezek mindenképpen hangsúlyos szerepet töltenek be. Az értékeléssel kapcsolatos iránymutatások különböző helyeken szerepelnek. Mi egy, a figyelmünket felhívták arra, hogy a, az egyik főigazgatóság 2008-ban készített egy dokumentumot erre vonatkozólag, amely inkább az eljárásokra vonatkozott, nem igazán volt iránymutatás, inkább csak egyfajta elméleti fejtegetés. Ez a DG Nearből származott. Amikor találkoztunk a főigazgatóság képviselőivel, akkor megtudtuk, hogy a 2002-2006 közötti időszakra vonatkozó értékelési jelentések valamilyen okból kifolyólag már nem hozzáférhetőek, és egyébként sem relevánsak, mondták nekünk ők, mert korábbi támogatásokra vonatkozó adatokat tartalmaztak egyébként is. Ami az előcsatlakozási támogatási volumenek megalapozottságát illeti, Nagyon fontos látni a különböző eszközökhöz kapcsolódó támogatások volumenét. Azt láthatjuk, hogy az előcsatlakozási eszköztől az IP IPA 1-re való átállásnál volt egy nagyon nagy emelkedés, és aztán az IPA 2-re való átállás során volt egy kisebb csökkenés. A jobb oldali diagram az éves finanszírozást mutatja. Az időszak vége felé található években 2017, 18, 19, 20-ban ezen évekre vonatkozólag egyfajta becslést kellett végeznünk, mert az éves összegeket még nem határozták meg. Érdekelt bennünket az, hogy van-e valamilyen technikai alapja a volumenek meghatározásának, és a DG-nél arról tájékoztatott bennünket, hogy ez politikai döntéshozatal tárgya, ugyanakkor nem világos számunkra az, hogy a politikai megfontolásokat hogyan alakítják konkrét összegekké. Még hogyha politikai megfontolások képezik is az egésznek az alapját, az ember azt gondolná, hogy azért valamiféle módszertan létezik a konkrét számok meghatározására. Tehát valamilyen módon át kell tenni a politikai megfontolásokat konkrét számadatokba, azokká kell alakítani a megfontolásokat, nem teljesen világos továbbra sem, hogy ez hogyan történt. Az egyfőre számított összeg az előcsatlakozási finanszírozást illetően Törökországban jóval alacsonyabb, mint más országokban, de az utilizációs aráta is jóval alacsonyabb Törökországban, mint más országok esetében. Az utolsó megjegyzésem pedig a 2002-es végrehajtási backlog, tehát a lemaradás, amely 2002-ben alakult ki, amikor az előcsatlakozási finanszírozás Törökország számára első ízben megítélték. A török hatóságok arról tájékoztattak bennünket, hogy ez a lemaradás, amely több mint tíz évvel ezelőtt keletkezett, gyakorlatilag még mindig hatást gyakorol az előcsatlakozási támogatások végrehajtására. Then coming on to the... Most pedig folytatva a jogalkotói változásokat Törökországban. A bizottság éves jelentését, mely 2005-re tér vissza, vettük figyelembe, és 230 jogalkotásra való utalást találtunk a szövegben. Elemeztük, hogy ezen elemzések, ezek értékelés pozitívak vagy negatívak voltak. Az említések, a referenciák nagy többségében azt emelték ki, hogy a török jogalkotás az EU-hoz közelít, de az említések 10%-a arról beszélt, hogy a jog, az új törvények közelítik Törökországot az EU-hoz, de ugyanakkor komoly fenntartásokat is említettek. Az esetek egynegyedében pedig nem lehetett meghatározni a bizottság jelentéseiből, hogy most az új jogszabályok közelítik-e vagy távolítják-e Törökországot az EU-hoz vagy az EU-tól. A említett helyek 30%-ában pedig eh, a 13%-ában pedig azt láttuk, hogy egyértelműen amellett tettek hitet, hogy ez távolítja az EU-tól Törökországot. voltak éppen nem megállapítható az elemzésből az, hogy milyen nettó irányba mennek a változások, illetve milyen kumulatív hatással járnak. So, the main conclusions, um... Melyek a fő következtetéseink? az egyes tanulmányterületből. A legfontosabb uh, előcsatlakozási támogatási kihívásokat, kihívások nem csak Törökországra specifikusak, hasonló problémákkal nézhetünk szemben korábbi, vagy láthattunk korábbi tagjelölt országokban, és mostani tagjelölt országokban is javaslatunk az volna, hogy minthogy ezek a problémák hosszan fennállnak, és különböző országokban is érvényesülnek, tekintsünk ezekre úgy, mint a rendszer részei, az előcsatlakozási rendszer részei. Kétség nem férhet hozzám, hogy a rendszer különböző szereplőire mutogathatunk, mint felelősekre, de még hasznosabb, hogyha az egész rendszert tekintjük felelősnek, és itt keressük a hibák orvoslásának lehetőségét. Javaslatunk az, hogy a korábbi támogatásokból tanuljunk, és elsősorban az elszámoltathatóság és az eljárások kérdését kell vizsgálni, illetve a rendszer átláthatóságának hiányára kell utalni Hogyha csak Törökországra gondolunk például, a bizottság honlapján hozzáférhető 2002-ig terjedően a projektek, és ezt üdvözlöm, de nagyon nehéz ezeket elemezni. Hogyha elemezni akarjuk az adatokat, akkor a szükséges információt extrahálnunk kell, vagy ki kell vonnunk. És nem olyan könnyű az értékelő jelentések lényegét így megtalálni. Végezetül azt mondhatom, hogy az egész egy meglehetősen rövid távú tanulást tesz csupán lehetővé. Lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy az értékelési jelentések, melyek 2003-2004-ben jelentek meg, voltak éppen már a történelmi múltba vesznek, de Törökország kapcsán azt mondhatjuk, hogy Törökország még mindig tagjelölt országi státusa rendelkezik. Voltak éppen tehát érvelhetnünk amellett, hogy hosszabb távú kitekintésre van szükség ezekben a kérdésekben, és nem reaktív, rövid távú perspektívára van szükség. Ajánlásaink arra tettünk ajánlást, hogy a hosszú távú, szisztemikus előcsatlakozási hiányosságokat mutassuk ki, annak érdekében, és tegyük könnyebben hozzáférhetővé az előcsatlakozásra vonatkozó adatokat, de szisztematikusabbá tegyük a rendszert. is ezzel az intervenciós hierarchiát lehetne racionalizálni, amely jelenleg túl bonyolult és ágazatok között oszlik meg. Hasznos lehetne koherensebb értékelés iránymutatásokat elfogadni, melyek nem csak az folyamatokra, hanem az elvekre, az elméletekre is koncentrálnak. Az ágazati keret, melyről fentebb beszéltem, hasznos volna, hogyha ezt az ágazati keretet évente lehetne frissíteni, és az éves jelentések eh, kitérnének erre, és így nem kellene az olvasónak magának össze mazsolázni az adatokat. Lássuk a második terület, terület, tehát az EIB Törökországnak jutott jutatott hiteleit, jó és jó rossz gyakorlatok, az első vizsgálati kérdés, másrészt az EU elveinek megfelelése, illetve hogy felhasználták-e az EIB hiteleit arra, hogy arra ösztönözzék az EU cégeket, hogy Törökországba tegyék át termelőhelyüket azaz tehát tisztességtelen előnyt kínál ez a törökországi gazdasági szintér számára. Az Európai Beruházási Bank hitelei 2005 óta mintegy 2 milliárd euróra tehetők évente. Vizsgálatunk semleges eredményre vezetett, azaz tehát nem tudtuk nem mutatott arra, hogy az Európai Beruházási Bank öm, illetve azt mutatta ki, hogy az EIB hitelnyújtása a csalás elleni iránymutatásoknak megfelelt, a prudenciális, prudenciális banki gyakorlatoknak is megfelelt. Két alapvető elvet vizsgáltunk meg, amelyek az EIB hitelnyújtását meghatározzák. Ezek a szociális kérdések és a környezeti kérdések. Azok a hitelek, amelyeket megvizsgáltunk, figyelembe vették a közvetlen környezeti és szociális szempontokat. Nem vizsgáltuk meg az összes hitelt, de egy-két ágazat tanulmányait megvizsgáltuk. Végezetül pedig nem találtunk bizonyítékot arra, hogy az EIB hitelei, Törökországnak nyújtott hiteleit arra használták volna föl, hogy európai vállalkozásokat arra ösztönözzenek, hogy székhelyüket vagy termelési helyüket Törökországba helyezzék át. A második tanulmány területen egy főbb tapasztalatot vontunk le, mégpedig, hogy érdemes egy értékelési kultúrát kidolgozni Törökországban annak érdekében, hogy az EIB hitelnyújtását jobban tudjuk értékelni. Ez pedig a harmadik tanulmány területre vezet át bennünket, és itt átadom kollégámnak a szót. A harmadik tanulmány területen következő kérdésekre koncentráltunk. A hitel struktúrái, igazgatása, monitoring és controlling mechanizmusok, a, a támogatások hatékonysága, tanulmányok, illetve az EU-Törökország közös akcióterv tapasztalatai. Röviden összefoglalom a felismeréseket. Fontos a közös akcióterv, mert ahogy kollégám már elmondta, elég sokat változott azóta, hogy májusban véglegesítettük a vizsgálatokat. Ha az első részt nézzük a menedzsment struktúrát, akkor azt tapasztaljuk, hogy 2011-ben a válság kezdetekén különböző eszközök útján ide csorgatott a pénzeket az Unió, és két külön specifikus elem, elem volt azonosítható Törökországban, az EU Trust Fund, ez az eredeti jellegét kezelte a válságnak, és a törökországi menekült finanszírozás, ezt különböző eszközökön átpróbáltuk finanszírozni. Különböző dolgok miatt azt találta a tanulmány, hogy nagyon nehéz ezeket azonosítani a Törökországba került menekültekkel ö, költött pénzeket azonosítani, és nem volt világos az sem, hogy a koordináció és a koherencia hogyan valósul meg a gyakorlatban a monitoring és a kontrollmechanizmusokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy inkonzisztensek, de túl korai volt még az idő ahhoz, hogy azt el tudjuk dönteni, hogy hatékony volt-e vagy sem. Voltak eszközök, amelyek nagyon újak voltak, tehát az újszerűség miatt is volt a ö, finanszírozásra. Nagyon nehéz volt találni, és nehéz volt a hozzáférés, de a bizottság kezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, és a törökországi EU projekteket monitorozni, és múlt évben sikerült egyre gyakrabban és részletesebben rögzíteni az adatokat. Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy a 2009-es számvevőszéki jelentésben voltak aggasztó elemek, hogy hogy és az ENSZ hatóságok is figyelembe vettek, és itt voltak visszacsatolások, és ennek következtében most sokkal szigorúbbak és gyakoribbak a jelentések. A török hatóságok szerepét is vizsgáltuk, hogy milyen szerepet töltenek be a koordinációban és a végrehajtásban egyes török menekült ügyi facilitások tekintetében a török belügyminisztérium foglalkozik ezzel, és voltak, amik visszaküldésre kerültek Európából. az Unió Törökország megállapodás értelmében, és azt tapasztaltuk, hogy ezeknek a nyomon követése és működése is meghatározhatóan eléggé bizonytalan eddig ezt tapasztaltuk, és az ebből levonható következtések, hogy valószínűleg nagyon nehéz itten a hatékonyságot pontosan mérni, mert nincsenek igazán megbízható adatok, és egy közös adó vizsgálatra lenne szükség a török hatóságokkal és az uniósokkal. A nehézség a az esettanulmányok is bizonyították a hatékonyság mérésének nehézségét, és ennek a projekteknek a konkrét értékelését is nagyon nehéz volt, mert nem voltak megfelelő alapadatok, és a monitorozás sem megfelelő. Ugyanakkor azt is javasoljuk, hogy ezeket a tanulságokat vegyük figyelembe a további együttműködés során, és follow-up projektekkel kell végezni. Végezetül pedig vannak hasonlóságok az EU migrációs politika és visszatérő kérdések ami azt mutatja, hogy tovább el, el kell gondolkodni az Európai Uniós migrációs politikán nem csak Törökország vonatkozásában, hanem az unió szomszédságával kapcsolatban is. Végül is azt ki, eh, javasolja ez a tanulmány, hogy sokkal átláthatóbbak legyenek a külső finanszírozások Törökország irányába, a programok eh, feleljenek meg a eh, meghatározott prioritásoknak, és nem kerültek még ezek véglegesítésre, amikor a tanulmányt zártok, ezért de a, a, az ajánlás az továbbra is él. A korábbi Törökországban felhasznált alapok tanulságaiból az is kijön, hogy szükséges lenne elgondolkodni az uniós migrációs politikán, hogy ez hatékony legyen, és hogy mérhető legyen a hatékonysága a jövőben. Korábbi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat is érdemes megvizsgálni más országokból, ahol az unió aktív és összességében azt lehet mondani, hogy a menekült válság összekötése Szíriában az nagyon fontos, hogy a korábbi EU alapfelhasználásokat vegyük figyelembe, és ez adhat választ a jövőbeni problémákra. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes tanul tanulmányt és a fontos felismeréseket, amelyekre egyébként már mi is jutottunk az országjelentések vizsgálata kapcsán, illetve az EU alapok felhasználása kapcsán. Ezek mind olyan területek, ahol van mit tennünk. Javasolnám, hogy tegyük megállapíthatóvá, hogy 5 vagy 7 évvel a program lezárása után megállapítsuk, hogy hogyan használtuk fel a pénzeket, és sikeres volt a program. Most pedig Márkó Vállének, az előadónknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek önnel abban, hogy pontos keretre van szükség, mely megmutja, hogy megmutatja, hogy hogyan költjük el a pénzeket a tagjelölt országokban. Megmutatva így, hogy milyen következménnyel jár az európai pénz felhasználása, milyen politikai következménnyel jár. Ehhez pedig kiszámítható, pontos, megbízható amennyire van szükségünk. Köszönöm szépen a jelentés szerzőinek, a tanulmányt, illetve a tanulmány szerzőinek bizony nem volt könnyű mindig elkészíteniük ezt a munkát, és köszönöm, hogy felmutatták ezeket a világos következményeket, melyből kiderül, hogy az európai támogatások hatékonyságáról még mindig nem tudunk véglegeset mondani, és az Európai Bizottság nem ad elég betekintést az előcsatlakozási pénzek felhasználásába a kedvezményezettek listájába sem. Ilyen módon tehát megnyílik a korrupció előtt a lehetőség. Másrészt a demokratikus elvek sérülnek az elmúlt hónapokban Törökországban. Mi több, azt mondhatjuk, hogy Erdogan diktatúrát indított útjára 50 millió embert, 50 ezer embert bocsátott el a közszolgálatból, főleg tanárokat, bírákat. Törökországot nagyon nehéz elképzelni, hogy a mi pénzünkkel Európa fele közelítenénk. Ugyanakkor a, sem a menekült kérdés kezelésére, sem az ellenőrzésre fordított eszközök nem kellőképpen áttekinthetőek. Van öt kérdésem, van több kérdésem, öt a bizottságnak, kettő meg a beruházási banknak. Hiányzik a források felhasználásának átláthatósága. Kérdezem hogy miért nem adtak át az adatgyűjtésre vonatkozó információkat a tanulmány készítőinek. Az IPA 2-vel kapcsolatos visszaéléseket meg az Olafnak kellene átadni, de az Olaf sem, rendelke, Olaf sem rendelkezik ezen adatokkal. 397 visszaélési esetről olvashatunk, 27 millió eurót fizettünk ki Törökországnak 2002-től, és ebből 9 milliót sikerült visszanyerni. Kérdezem tehát, a bizottság a visszaéléseket és a csalásokat hogyan akarja nyomon követni? Második kérdés. A tanulmány kijelenti, hogy a bizottság nem tudott bizonyítékokat adni arra, hogy hogyan használják fel az eszközöket. Hiányoznak az objektív tényezők? Harmadsorban az emberi jogok és az erre való ezt szabályozó jogszabályok drámaian romlanak, az emberi jogok helyzete drámaian romlik Ugyanakkor az ezen ezt a területet letérképező indikátorok sem mutatják meg eh, a helyzetet. Nem tudna a bizottság performance vagy teljesítmény eh, indikátorokat kidolgozni, melyel a törökországi demokrácia helyzetét lehetne leírni. 6 milliárdot fizettek ki a menekült kérdés kezelésére. Arra volnék kíváncsi, hogy mennyibe kerül konkrétan egy menekült eh, nekünk, és kérdezem, hogy sikerül-e végezetül olyan adatokat átadni, amelyeket az állampolgárok is értékelhetnek majd, vagy pedig továbbra is csak ilyen átláthatatlan adatállományokkal dolgozhatunk-e majd, mely nem kielégítő betekintést ad a pénzek felhasználásában. Ami pedig a tanulmányt illeti, kiderül, hogy a menekült menekültek eh, kezelésére, a menekült helyzet feldolgozására fordított eh, összegek sem átláthatóak. Nos, hát Törökországban, eh, Olaszországban tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, de Törökországban még nehezebben átlátható ez a helyzet. Kérdezem tehát, hogy milyen eszközöket alkalmaznak annak érdekében, hogy a pénzek elköltése világosabb legyen. Törökországnak március 18-án azt ígértük, hogy októberben, idén októberben megszűnik a vám kötelezettség. Készítette a bizottság erre vonatkozó információkat. Ez volt a bizottsághoz intézett ki. Öt kérdésem, kettőt az EBB-hez intézek. Az önök éves jelentésében nincsen szó a visszaélésekről Törökországban. Milyen uh, ellenőrzési mechanizmusokat alkalmaznak annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy az Európai Beruházási Bank Törökországnak nyújtott hiteleit ne terrorista szervezetek, vagy ne valamilyen jogellenes célokra fordítsák. Tudom, hogy az EBB eszközeit az Európai Unión belül milyen hasznosan lehet felhasználni, de nem elég áttekintéssel rendelkezem arról, hogy Törökországnak miért kell ezeket a hiteleket nyújtani. Második kérdésem, milyen feltételekkel nyújtják a hitalok, hiteleket Törökországnak, és milyen ex post ellenőrzéseket hajtanak végre, melyel nem csak a finanszírozás jogszerűségét, hanem a pénzeszközök szociális vagy környezeti hatását is ellenőrizni lehet. És um, látjuk, hogy Törökország az alapok, az EBB alapjaiban a hetedik kedvezményezeti helyen van. Kérdezem tehát, hogy mérik-e, hogy milyen szociális és környezeti kihatással járnak ezek az európai források, hiszen európai pénzről van szó, melyet Törökországnak nyújtunk, és hogy konzisztens a pénz a odaítélésének rendszere. Örömmel fogadnám a bizottság, majd az Európai Beruházási Bank itt lévő kollégáinak válaszát, hiszen um, végezetül közösségi pénzről, mégpedig nagyon sok közösségi pénzről van szó. Ja, vielen Dank, der Kollege Pieper. Köszönjük szépen, Piper kolléga. Ja, vielen Dank an die... Köszönöm szépen köszönöm a szakértőnek, és köszönöm a jelentéstevő kollégának is. Néhány évvel ezelőtt a számbevőszék Törökország előcsatlakozási támogatásokkal kapcsolatos külön jelentését értékelhettem, és nem szabadulok attól az érzéstől, hogy azért volt már jobb a helyzet. Voltak kritériumok, és a bizottsággal közösen meg tudtuk vizsgálni azt, hogy a támogatások, illetve a támogatott projektek mennyiben voltak eredményesek, ismertük a projekteket, akkor is csalódást okoztak az eredmények, de az, amit most hallottunk a szakértőtől, az gyakorlatilag nem más, mint az, hogy nincs átláthatóság sem, és nincs világos módszertan sem. Lényegében a szakértői értékelés egyetlen egy következtetésre juttathat bennünket, azonnal le kell állítani az előcsatlakozási támogatásokat. Szerintem volt már jobb is a helyzet, voltak már kritériumok, voltak már ellenőrizhető kritériumaink, érdekel, hogy mit mond mindenre a bizottság. És végeredményben mindennel egyetértek önnel, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy csalódást okozott mindaz, ami a szakértő értékelésben áll, különös tekintettel, ami a menekültügyi kérdést illeti, hát arról semmi nem áll a szövegben. Vannak eszközök, amelyekkel élni kell, ennyit mond a szöveg, és más nem. Jó lett volna, ha tartalmilag azért kicsit bővebben kitér az aktuális ügyekre a szövege. Nem sokat tudunk kezdeni így ezzel az értékeléssel, illetve az értékelés ezen részével, különös tekintettel arra, hogy nem, nem sokára Törökországba akarunk utazni. Köszönöm. Ayala Sander asszony. Elnézést kérek, hogy nem tudtam részt venni a, a, az ismertetésén a jelentésnek, de a, nagyon fontos a számvevőszéknek a jelentése. Én nekem lenne egy kérdésem a szakértőkhöz. Tehát a tanulmány az már megvalósításra került, és van egy valami, amit nem sikerült megkapnunk, de szeretnénk megérteni, hogy ö, ö, hogyan fognak megszületni a döntések válság esetén. Ugyanez volt egy kicsit a görög válság idején is, de hát az elképzelés az az, hogy amikor döntés születik, akkor hogyan kerül ez meghozatalra, és hogyan megy ez végig a döntéshozatali láncon, hogy megértsük, hogy megszületik a döntés, akkor ebből mindenféle további probléma jön. Hogyha az a döntés, amit meghoztak, további kérdőjeleket hagy, mert nincs idő, mert nincs kivel tárgyalni, mert a különböző tagállamoknak ellentétes vélemény, véleményeik vannak, például Törökország esetében azt hiszem, hogy ez van, hogy a tanulmányban például láthatták-e, vagy megtudhatták-e azt, hogy hogyan születtek meg a döntések, és hogy hogyan történik a döntéshozatal, és hogy attól függően, hogy kik érintettek ebben, utána mi történik, mert utólag azt mondani, hogy hát a döntések, kritikus döntések is ö, ö, megszülettek, de utálag próbáljuk újra megkérdőjelezni egy döntést, amit már egyszer meghoztak, holott már eredetileg rosszul hozták meg a, a döntést, akkor ez így nem túl jó. Tehát azt hiszem, hogy ebből kiindulva, akkor most mi lesz a jövőben? Mutogatjuk a, a felelősöket, vagy keressük azt, hogy mely volt a tojás vagy a tyúk volt előbb, tehát itt jó lenne, ahelyett, hogy homokzsákokkal próbálnánk megvédeni a, az árvíztől az épületet, jó döntéseket kellene hozni. Alió kollega, köszönöm, hogy szót kaptam. Köszönöm a szakértőknek a munkájukat, és a Váli úrnak pedig a kitűnő kérdéseket, amelyeket feltett. Ha jól értettem, először is ebben az ügyben semmi sem világos. E, egyetlen témára sincs világos egyértelmű válasz. E, és hogyha megnézzük az összegeket, és a hozzáadott előírt célokat és a végcélokat, akkor nincs. De ennél még rosszabb a helyzet, mert egyszerűen vakon kifizettünk pénzeket, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy hova mennek, hogyan fogják felhasználni, és milyen eredmények lesznek. Engem ez zavar, hogy ez a politika már régóta folyik, több millió eurót fizettünk ki előcsatlakozási támogatásként, és semmilyen eredmény nincs, mert az eredményeket nem tudtuk kezelni, különböző különböző projekteken keresztül. Tehát én azt kérdezném a bizottságtól, hogy hogyan fogja a jövőben elérni azt, hogy például a mai törökországi helyzetben, amit, amit a múltban nem tudott megcsinálni, egy olyan helyzetben, ami hát sokkal visszafogottabb volt. Azért emlékeztetnék, hogy nem szó, voltak számok, de hát Törökországot a mai reál helyzetet, tehát 3000 bírót letől, letartóztattak, 8000 rendőr van letartóztatva, 20 ezer katona, 16 ezer oktató, előadó, az egyetemeknek az összes fő előadói mind börtönben vannak, az újságírók is, és így tovább, és még sorolhatnánk. Tehát ez, ahogy kollégám mondta, nem arról van itt valójában szó, hogy hogy meddig megyünk, meddig lehet mindezt tehát Törökországgal lehetne kereskedelmi kapcsolatokat tartani, hogy a világ minden országgal van kétoldalú kapcsolatokat, de hát azért most már mégiscsak itt az ideje, hogy esetleg talán föl kellene függeszteni az előcsatlakozási kapcsolatokat Törökországgal egyrészt, mert semmi sem világos a múltra vonatkozóan, a jövőre vonatkozóan pedig annyi bizonytalanság van Erdogán úr és Törökország rezsimjében, rendszerében, hogy nem tudom, hogy Török, Európa Európa hogyan tud továbbiakban is tárgyalni valami, valami egy iszlamista köztársaság irányába csúszik. Magam is feliratkoztam a felszólalók listájára, egy kérdésem lenne a szerzőkhöz. Az a megállapítás, hogy a 2002-es lemaradás 2016-ban is kifejti még a hatását. Érdekelne, hogy ez miért van így hiszen az világos, hogy a dolgokat nem lehet örökké magunk előtt tologatni, nem lehet a végtelenségig hallogatni a dolgokat. Érdekelne tehát, hogy ennek mi az oka, jó lenne, ha erről szólnának meg néhány szót. Lenne kérdésem a bizottsághoz is. Egyrészt az a megállapítás, hogy ezek politikai kiadások. Ez azt jelenti, hogy akkor ez a napi helyzet megítélése tükrében ez közlik? Vagy mit jelent az, hogy ez politikai kiadás? Ez attól függ, hogy mit akar a tagjelölt ország? És mi nem befolyásoljuk egyáltalán ezeket? Vagy ez alatt mit kell elképzelni? Továbbá az ország jelentések kérdése. A statisztika nagyon érdekes volt, nem mindig szórakoztató ezeket a jelentéseket lapozgatni, ez is tény, de a statisztika most érdekes adatokat tartalmazott. Ami a pénzt illeti, nem igazán az érdekelt bennünket, hogy most közelít az EU-hoz, vagy távolodik. Egy tagjelölt országnak persze, hogy közelednie kellene az EU-hoz. Hogyan lehet elérni azt, hogy a pénzzel ezt tényleg elérjük? Nem kellene valahogy a jogszabályokat, vagy a rendelkezéseket úgy kibővíteni, hogy adott esetben, ha az adott ország mégsem közeledik az Európai Unióhoz, akkor befagyasszuk, befagyasztjuk a pénzeket. Érdemes lenne ezen is elgondolkodni, különös tekintettel arra, hogy brit barátaink úgy döntöttek, hogy ők most kilépnek, és mindeközben ők voltak azok, akik a leginkább támogatták Törökország csatlakozását. Felmerül bennem tehát a kérdés, hogy itt most akkor hogyan tovább. És egy kérdésem a bizottsághoz az is, hogy mi lett azokkal a projektekkel, amelyeket 7 évvel ezelőtt lezártunk EU-s finanszírozásból? Van-e erről valami hír, vagy amit elköltöttünk, azt elköltöttük, ahhoz aztán már többé nincs közünk és nincs rálátásunk? Szeretném megköszönni azt is, hogy itt vannak egyébként. Köszönöm szépen, elnök asszony, ha megengedi. Akkor talán egy-két szót szólnék arról, hogy mi történik most Törökországban. Lehet, hogy most egy kicsit hosszabban szólalok fel, éppen ezért, de akkor majd az úttal kapcsolatosabban röviden, rövidebben tudok fogalmazni. Bizottsági tisztviselőként az ember nagyon hamar megtanulja, hogy nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy ellen mondjon valaki a, biz- a Költségvetés Ellenőrző Bizottság elnökének. Hát azt hiszem, most nálam elérkezett viszont ez az idő, amikor ellen kell mondanom önnek. Nekem nincs gondom az értékelés minőségével, de azt el kell, hogy mondjam, hogy a szakértők talán nem értették meg, hogy mi milyen módszertant alkalmazunk. A Manfred által szolgáltatott információban az állt, hogy hol tartunk, milyen helyzet a visszaélésekkel, folyamatos párbeszédet folytatunk az Olaf ügyekben. Valami nyilván nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de a mód, alkalmazott módszertannal azért gondunk van. Egyszerűen általános megfogalmazásokat tartalmaz a szakértői elemzés, és nem igazán tér rá a konkrétumokra. Ezt szerettem volna előjáróban elmondani. A mai ülésünk egyébként egy olyan időpontban zajlik, amikor nagyon nehezek a, nagyon nehézkessé, problematikussá váltak a kapcsolataink Törökországgal, és itt most nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Sok a kihívás, a legszembetűnőbb talán a migrációs kihívás. Ha egy évvel ezelőtt beszéltünk volna erről a témáról, akkor tízezer emberről beszéltünk volna, akik éjszakánként átkelnek az égei tengeren. Rengetegen haltak meg egy évvel ezelőtt, Márciusban elkezdtük a az érdemi munkát most már sikerült ellenőrzésünk alá vonni. A helyzetet most már csak valamivel több mint 40-en kelnek át az EU-s határokon éjszakánként, illetve naponként szemben az előző több mint 2000 főhöz képest sikerült nagymértékben csökkenteni az áldozatok számát is, azon áldozatokét, akik az égei tengeren átkelve vesztették életüket. Több mint 300-ról kb. 20-ra sikerült szorítani, leszorítani a halálos áldozatok számát. Nyilván a 20 is túl sok, de azért jóval alacsonyabb ez a szám most már, mint eleinte volt. Ennek az egésznek a másik vetülete az, hogy a magunk részéről nyilván lépésekre volt szükség. Hogyha valaki alaposan elolvassa a március 18-ai nyilatkozatot, a bizottság ebben arra tett vállalást, hogy Törökországot támogatja azon erőfeszítéseiben, hogy eleget tegyen a vízumliberalizációs előfeltételeknek, azzal a céllal, hogy júniusban bekövetkezik a vízumliberalizáció. Októbert írunk, még nem tartunk itt. Miért nem? Azért, mert Törökország még mindig nem tett eleget az összes benchmarknak, az összes követelménynek. Olyan fontos területeken többek között, mint a terrorizmushoz kapcsolódó jogalkotás, az adatvédelem, a korrupció elleni küzdelem, a csalás elleni küzdelem és számos más egyéb terület is ide tartozik még. Nyilvánvalóan akkor tudunk tovább lépni, hogy az ország eleget tesz a követelményeknek, támogatjuk Törökországot, Törökország keményen dolgozik ezen, de mint a szerződések őre, ő, őrködnünk kell a vízum liberalizációs metodológia felett is. Most rátérnék a jelentés azon területére, amely szerintem a legkevésbé értékes, mert már akkor elavult, amikor közzétették. Hol tartunk most? Ahogyan önök is tudják, 3 milliárd eurót tettünk hozzáférhetővé első részletként, ebből egy milliárd a közösségi költségvetésből származik. A 2016-2017-es kötelezettségvállalásokat érint is ez, és két milliárd euró a külső külső forrásokból érkezik, az AFET munkacsoporttal egyébként részletesen megvitattuk ennek a részleteit, hol tartunk. A 3 milliárdból 2,2 milliárdot sikerült előteremteni, és szerződéseket írtunk alá. Mindeközben tartsuk szem előtt, hogy még csak most jött létre az eszköz, de már 1,2 milliárd euró értékben szerződéseket ír, írtunk alá, és 467 millió eurós kifizetések már meg is történtek. Ami a projekteket illeti, általában az inputról beszélünk, de az outputról és a hatásról gyakran megfeledkezünk. Nézzünk egy példát. Hogyha megnézzük azt a 300 millió eurós szerződést, amit az Oktatási Minisztériummal írtunk elő, alá, ez oktatást biztosít 500 ezer szíriai gyermek számára, akik egyébként másként nem tudnak, tudnának iskolába járni. Hogyha megnézzük a 300 millió eurós szerződést, amelyet az egészségügyi miniszterrel írtunk alá, több, körülbelül két millió szíriai menekült számára biztosítunk így orvosi ellátást, ezek mind-mind benne állnak a szerződésekben. Hogyha megnézzük a sürgősségi szociális ellátó hálót, akkor ezzel ez esetben az történik, hogy egy hitelkártyát kapnak a menekültek, ezáltal a méltóságukat erősítjük meg, és kapnak havonta egy adott összeget a hitelkártya révén, ezt élelemre költhetik és más egyéb alapvető árukra. Ezek mind kézzelfogható, látható eredmények. Ha valaki ellátogatott volna Törökországba, akkor ott láthatta volna, hogy ezek a kézzelfogható eredmények léteznek. Nyilván mindez nem egyszerű. Nem zárt ülésen vagyunk, ugye? Jó, ak- akkor is kimondom, nem baj. Egy kicsit um, Monty Python-szerű um, forgatókönyvet látunk itt kibontakozni, ami a kiadásokat és a pénzek odaítélését illeti, nekünk, az Európai Uniónak igenis meg kell mutatnunk azt, hogy itt vannak ezek a pénzek, ezeket kifizettük, és ezt és ezt értük el vele. Ami a szélesebb politikai légkört illeti, nyilván vannak itt kihívások, senki sem kételkedik ebben. Mm, helyesen cselekedtünk, amikor Törökországgal szolidaritást vállaltunk és elértéltük a pucsot. Brit állampolgárként felmerült bennem, hogyha öm, nem történt volna hogy, hason, hogy, mit lett, hogy éreztem volna magam, hogyha hasonló dolog történik a hazámban. Már a Brexit is elég súlyos csapás volt, hát még ha ilyesmi történt volna. Azt láthattuk, hogy 40 ezer embert letartóztattak, rengetegen elveszítették a munkahelyüket. Igazi kihívás lesz Törökország számára biztosítani azt, hogy ezen személyek közül mindenki a biz, az ártatlanság vélelme mellett és belátható időn belül megfelelő bírósági eljáráson vehessen részt, és ez hatalmas kihívás lenne bármely ország számára, nyilvánvalóan Törökország számára is az lesz. Ami az előrehaladási jelentést illeti, nem tudom, hogy a szakértők 2015-re vonatkozóan milyen jelentést vettek alapul, mert biztos nem azt, amit a bizottság nyújtott be. Ugyanis az előrehaladási jelentésünk metodológiájában, módszertanában olyan alapvető változásokat eszközöltünk, a parlament és a szembevőszék ajánlásaira reagálva, illetve Brók úr és kollégái ajánlásaira reagálva az afed olyan kristály, tiszta, világos, napnál is világosabb módszertant vezetünk be, amely teljesen láthatóvá teszi, hogy az Európai Unió támogatásai az elmúlt 12 hónap során milyen eredménnyel jártak. Teljesen világos értékelési rendszert vezettünk be, amely öt szintből áll, úgyhogy szerintem teljesen világos, hogy miről van itt szó. Szerintem a jövő héten leülök majd az jelentéstevővel, hogy elmagyarázzam neki, hogy miről is van itt szó, és remélhetőleg így tudok megfelelő információt szolgáltatni önöknek az utazásuk előtt. A jogállamiság, a véleménynyilvánítás szabadsága területén, hogy finoman fogalmazok, nem igazán történtek pozitív változások Törökországban, ez is mind-mind egészen világosan benne áll majd a jelentésünkben, amely november 9-én jelenik meg. Miért olyan fontos ez? Azért, mert az IPA egy új generációs finanszírozási eszköz, az egyik első olyan eszköz, amely esetében egy teljesítmény alapú megközelítés érvényesül. Hogyha az IPA-t nézzük, teljesítmény mutatók is vannak, megfelelő célkitűzések is vannak, az előcsatlakozási menetrendhez, menetrendben teljesített feltételek is szerepelnek benne, de mindenképpen ágazati, szektorális célkitűzéseket is meg kell határoznia az adott tagjelölt országnak. Ez egy kötelező jellegű gyakorlat a számokra. 150 millió eurónyi finanszírozás ez az a volumen, amit adott esetben megadhatunk az országnak, vagy megvonhatunk tőle, ha nem felel meg a követelményeknek. Nem értem egyszerűen, hogyha valaki ezt látta, ezeket a szabályokat, ezeket a dokumentumokat, akkor mi nem világos a számára. Megnézzük, hogy a csatlakozási kritériumok területén milyen előrelépés történt, a finanszírozásban mennyire sikerült elérni a kitűzött célokat, például az emberi jogok területén Törökországban gondok voltak, úgyhogy szerintem viszonylag logikusan levonhatók a következtetések. A következő pont. Egyszerűen hihetetlen figyelmet kell ajtel az átlag, átláthatóságra adni. Megint csak nem értem, hogy mi ez a ö, megjegyzés törökkel. Ha rámegynek az Európai Bizottságnak a weboldalára, akkor ott van egy térkép, amelyik megmutatja az minden egyes ö, ö, szerződést, és hogy ki miből részesül, ki minek a kedvezményeze, kedvezményezetje. És az is pontosan meglátható, hogy melyik eszközből kerül finanszírozásra az elő csatlakozási keretekben. Vagy például nézzük meg az átláthatósági kezdeményezéssel. Nem kormányzati szervezetek nagyon kemény értékeléseket végeznek azzal kapcsolatban, hogy a támogató szervezetek a világon hogyan működnek. 2016-os index most jelent meg. Itt van, hogy nagyon jelentős eredmények értek, és a, lehúztak nem, több adományozót is, és jelentős előrelépés történt 2013-hoz képest, 26%-kal javult az átláthatóság. Ez az arti standardek szerint csinálják megfelelő költségvetési dokument alapján. Tehát egyszerűen nem értem, hogy honnan van ez a különbség, ez a... Ami a többi kérdéseket illeti, az Olaf-al foglalt igen, és átadtunk az Olafnak ügyeket, és ezeket bizalmasan, ezek, hogy mit teszünk a pénzek visszaszedésébe tudjuk-e például a 2002-es programból, 2006-os programból 72,8 milliót visszaszedtünk, 8,8%-át teszi az alap a kifizetett alapnak, és vannak még függőben lévő pénz pénzvisszaigénylések, mert ott viszont vitás kérdések vannak, mert a strukturális alapoknál decentralizált végrehajtásnál. Ez részben magyarázza az, hogy miért vannak késedelmek a már korábban lezárt programokkal a pénzek visszaigénylése szempontjából. Hogy elégedettek vagyunk-e a végrehajtással? Nem, egyértelműen nem. Az egyik dolog, ami felvetődik, hogy viszonylag késedelem van, az Unió későn hagyja jóvá a kereteket, de ez kapcsolódik azzal is, hogy az óvintézkedések a egész addig nem akartuk megcsinálni a decentralizált rendszert, amíg az a rendszer akreditálása nem történt meg, és nem vagyunk biztosak abban, hogy integrál, ö, in, integráns a rendszer. Múlt évben Törökországnál ezt elkezdtük, és még mindig nem valósult ez meg például a közlekedési ágazatban. Csak amikor ez az egész rendszer bizonyíthatóan és megbízhatóan működik, akkor tudjuk elkezdeni a finanszírozást. Vannak a török részről a szerződéskötésekben is csúszások, mert az engedélyező tiszt hivatalnok ezt kiadott egy top határidőt, és fontos, hogy itten a jogalkotónak a szellemével együtt járjunk el. Ami további kérdéseket illeti, hát mennyibe, mibe kerül egy menekült, nagyon nehéz itt egy pontos számot adni, mert attól függ, hogy mit kapnak, milyen szolgáltatásban részesülnek, az oktatási költségeket próbáltuk meg az egészségügyi költségeket megnézni, és ezt kezdtük alapul venni, de közvetlen összegek erre nincsenek, hogy miért nem találtunk irregularitásokat a migráns alapban. Hát ez csak márciusban lépett be, tehát még kicsit korai lenne, de nagyon szigorú auditálást végzünk belső előzés és a munkatársaimmal együtt, és elég jó az értéke, értékelése mindezen projekteknek. A víza liberaliz- liberalizálásról már beszéltem. Mit csinálunk a jövőbeni kapcsolatainkkal Törökországgal? Azt hiszem, hogy ez majd attól függ, hogy Törökország milyen előrehaladást akar elérni, és a csatlakozási kritériumokat hogyan teljesíti. Ez egy olyan kapcsolat, ami politikailag nagyon fontos, ami több területen is, de és támogatni tudjuk Törökországot, de nem léphetünk Törökország helyébe. November 9-én eh, lesz egy eh, haladás eh, összegző jelentésről, amelyik világosan meg fogja mutatni, hogy merre jutunk. És elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszú volt a válaszadás. Ähm. Köszönöm szépen. nagyon is kívánatos, hogy ellenvéleményeket is meghallgassunk, és én örömmel elfogadom az örömmel ellenvéleményét, de kíváncsi volnék, hogy mire alapozza ezt. A tanulmányt kicsikét átlagosan, e, átlagosan ítélte meg, illetve az egész tanulmányról mondott vélemény, de kérem konkrétizálj miért. Um, Azt hiszem, hogy eh, tisztességes eh, példákat mondtam arra, hogy miért nem eh, fogad, tudom elfogadni a kommentárokat az átláthatósággal, a progress reporttel, a pénzek visszaigénylésével, és nagyon sok példát tudnék felhozni. Én elolvastam a tanulmányt, és egy általános megközelítés az értékelési jelentése nagyon nyitott, és ez nekünk is nagyon fontos, hát felelősek vagyunk az értékelésért saját igazgatóságommal, és azt találtuk, hogy néhány kivétellel az az emberek a bevonja, benyomása, hogy különböző okok miatt nem igazán korrekt képet vázol fel. Lehet, hogy ezért mi vagyunk a felelősek, mert vannak információkat, amiket esetleg nem tudtunk adni, vagy nem akkor. Óriási nyomás alatt dolgoztunk a migrációs nyomás alatt, és a, a személyállományuk is erősen korlátozott volt, de sajnálatos módon, amikor látom az ajánlásokat és egyes észrevételeket, hogy nincs átláthatóság, akkor ezt egyszerűen nem tudom elfogadni azzal a munk- és nem tudom összehozni azzal a munkával, amit mi nap mint nap végzünk. Megadnám a tanulmány szerzőinek a szót, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Um, yes, well, we did, um, we, uh, the issue of trans- az átláthatóság kérdésével kapcsolatban szerintem nagyon fontos azt megérteni, hogy valószínűleg nagy a különbség, hogyha bennül a főigazgatóságon és és az információ ott van, azt is tudja, hogy hol van, honnan tudja lehívni, mi találkoztunk az igazgatósággal, de kollégákkal, de voltak olyan információk, amelyek például a szabálytalanságokkal kapcsolatban különböző információkat kaptunk a bizottság különböző részlegeitől. Volt, ahol azt mondták, hogy nincs rendelkezésre álló információ, vagy legalábbis annak az igazgatóságnak nincs, aztán megtudtuk a delegációtól és a DG és a DG NIR-től, hogy mégiscsak van. Aztán a Progress Report az inkább utalt az előcsatlakozási finanszírozásra, és különösen az EPA 2 esetében még nem volt világos, hogy tulajdonképpen mik is a konkrét célok és az intervenciós célkitűzések. Általánosságban azt mondanám, hogy általános átláthatósági kérdés és rendelkezésre állási probléma van az információk tekintetében. Egy kicsit küzdelmes egy, az értékelő jelentéseket megnézni, mi az, ami van, mi az, ami nincs. Valami elérhető a bizottsági weboldalakon, de nem igazán egyszerű ez a weboldal ahhoz, hogy az ember információhoz jusson. Nem azt akarom ezzel természetesen mondani, hogy a bizottság szándékosan teszi nehézé az információhoz való jutást, de az, ahogy ez megjelenik, ez mindenképpen akadályt jelent, és a korábbi finanszírozási eszközökről is nehéz információt kapni. 2002-ig vannak ugyan lehetőségek, de hogyha az ember például pénzügyi elemzést akar végezni, akkor manuálisan kell ezeket az információkat kigyűjteni különböző helyekről és nagyon sokat copy-paste-tel, tehát kimásolással, beillesztéssel kell összeállítani. ami pedig a teljesítmény elismerésével kapcsolatban úgy, támoga, úgy tájékoztatott bennünket a delegáció, hogy ez csak egy irányban működik, 10% teljesítményi bónusz van, ha jól teljesítenek, de ez nem vázolja fel a teljes képet, fordítva ez nem működik, tehát például nincsen pénzelvonás, hogyha a célok nem valósulnak meg. Aztán úgy tűnik, hogy nincsen kapcsolat, a stratégiai ágazati mutatók és az egyéni projektek között. Folytassam még az egyéb kérdésekkel? Az egyetlen például a döntéshozatalal kapcsolatos információ. Itt megint csak az van, hogy nem igazán világos legalábbis számunkra, úgy látom, hogy van egy tendencia, hogy különböző rendeletekre, dokumentumokra hivatkoznak, de e, nagyon sok minden van ezek mögött. És nem világos például, hogy például a, e, a finanszírozás szintje hogyan e, történik, ez még mindig nem világos, és amikor a DG Nérel tárgyaltunk, akkor feltettük a kérdést, és akkor azt mondták, hogy hát politikai feltételek vannak. Lehet, hogy esetleg le, ha le tudtunk volna ülni, és el tudtam volna magyarázni részletesebben, hogy, hogy itt mi van, mit van is. De ez nyilvánvalóan van egy módszertan, de ez az, ami nem világos. Az eljárások az előcsatlakozási támogatással kapcsolatban rendkívül bonyolultak, és jól dokumentáltak ugyan, de ahogy említettem, amikor megkérdezi az ember, hogy egy döntést miért, hoz, miért így vagy úgy hoztak meg, akkor nagyon gyakran egy valamilyen rendeletre történik egy hivatkozás, de konkrétabb utalást nem lehet találni, hogy a döntés valójában hol is született meg és miért. Tehát itt a döntéshozatali kritériumokkal van szerintem gond. Ami pedig a lemaradást illeti, ez egy török érintett fél jelezte, aki ismeri, el, nagyon jól ismeri a helyzetet, és eredetileg a 2002-es támogatást, amikor elindították, akkor a török hatóságok elég lassan léptek, és a központi finanszírozás és a kiszerződéssel kapcsolatban voltak félreértések, nem volt teljesen világos, és egy darabig ez ide-oda ment a, a labda nagyon nagy nyomást gyakoroltak a változások a különböző előcsatlakozási eszközökre, és voltak átfedések, az első eszköz a törökországi előcsatlakozási eszköz között, és az IPA 1 között. Az IPA 1 az megkövetelte, hogy struktúrákat hozzanak létre, amikor inkább a strukturális alap finanszírozásához hasonlítottak, az IPA 2-ben pedig egy ágazati megközelítés uralkodik. A török hatóságok megemlítették, hogy ez valójában rendkívül problémás, mert most már bizonyos ágazatban különböző intézmények nem szokták meg, hogy együtt dolgozzanak, és nagyon nehéz koherens ágazati stratégiát, célokat, egyebeket kidolgozni és ez is okoz bizonyos problémákat. Azt is említették, hogy az ex ante ellenőrzése a támogatásnak rendkívül intenzív, és ez nagyon munkaigényes. Azt is nem igazán értjük mindig, amikor a bizottságtól kérünk kérdést, és ez különösen úgy vetődött fel a régió versenyképességi programokkal kapcsolatban a e, régiót, a Digi régítól, régiótól a Digi Nérnek e, kerültek átadásra kompetenciák. A e, török partner szerint az információ áramlás nem volt olyan jó, mint amilyen korábban volt a Digi régióval és sokat kellett várniuk a válaszokra. Azt is javasolták, hogy a illetve a minőség is romlott, és voltak, akik hát ez nagyon komolyan érintett, ez a kompetencia átrendezés. És hogy miért van még mindig lemaradás, lehet azt mondani, hogy azért, mert a török hatóságok nem adtak elő pénzt és személyi állományt az alapok kezeléséhez, de inkább azt mondanám, hogy ez biztosan benne van, de azt is mond, elmondhatjuk, hogy voltak egyéb kérdések is, amik rendszer szintű problémák. Köszönöm szépen. Szorít az idő. Márko Válinak még megadnám a zárszóra a szót, de a törökországi eszköz, melyre koncentrálni szeretnénk az utazásunk során, Erről azt tudjuk, hogy kettőről háromra emelték, eh, de kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy milyen projektek ezek, és ki, kapta meg, ki kapja maga pénzt. Ezt megkaptuk, köszönöm. Akkor a 460 milliót kifizettük, rendben van. Még az is érdekelne engem, hogy bennünket, hogy az egy menekültre eső átlagköltség mennyi, mi alapján határozták meg, hogy éppen 3 milliárd lesz az összeg? Ezt már tegnap Gráf úrral is megbeszéltem, tehát ez ügyben még információt kérünk, és hogyha még a törökországi útra jövő kollégáknak van kérdésük, ezt kérem, hogy fogalmazzák meg. Celler majd Valli kollégának adnám meg a szót, hiszen aztán a regi főigazgatósággal akarunk ezt cserélni. Köszönöm szépen! Csak egy kérdésem van. Arról hallhattunk, hogy, a, hogy Törökország hatalmas összeget áll, állít rendelkezésre, biztosít a szír menekült családok gyermekeinek oktatására. Hát én azt láttam, hogy a gyermekek arabul beszélnek, és nem törökül. Szíriában már egy alapoktatást kaptak, éppen ezért, és ez arab nyelven történt, hogyan lehet akkor biztosítani, hogy a török iskolák arab nyelven, a gyermekek anyanyelvén tanítsanak, vagy pedig hát ha törökül tanítanak, hogyan tudnak a gyerekek tanulni? Nem csak pénzen múlik ez, hanem megfelelő tanárokon, valószínűleg szociális munkásokra is szükség van, hiszen ezek a gyermekek gyakran traumatizáltak. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy a pénzt megfelelően használják fel, és hogyan lehet kiküszöbölni, hogy itt nem csak alibi funkcióra használják a pénzt. Kérem, hogy erre a kérdésre is írásban válaszoljanak, és most a Válli kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Nekem is még van két kérdésem az EBB-hez, kérem, hogy ebbe, erre írásra válaszoljanak. Nem könnyű a környezet. Erdogan zsarolásának vagyunk kitéve, 6 milliárdot kér, de hát ennek semmilyen fajta ö, intézmény alapja nincsen, és jogalapja nincsen, amely 6 milliárdnak. Ráadásul még a vízum megállapodást is kéri tőlünk, ö, Ugyanakkor a 6 milliárdnak semmilyen megállapodása, sem politikai, sem intézményközi megállapodásban nincsen nyoma. Ezt a parlament elnöke Schulz tájékoztatott erről. Kérdezem, tehát, hogy a migránsok területén miért mutatkozik Olaszországban ugyanaz a probléma? Például, ha az egy menekültre vetülő költséget kimutattuk Olaszországban. Kérdezem, hogy Törökországban ugyanilyen költségekkel dolgozunk-e, és az ellenőrzés kérdését is felvetem, hiszen Olaszországban gyakran alvállalkozók szolgáltatnak, és így a bűnözői tevékenységből származó pénzüket mossák tisztára ezzel a fedő tevékenységgel. Fontosnak tartom a bizottsággal való együttműködést, hogy ezt a komplex helyzetet kezelni, igazgatni tudjuk, és ugyanakkor ki tudjuk küszöbölni visszaéléseket, Meg lehet ugyanakkor, hogy a bizottság nem rendelkezik kellő áttekintéssel, hiszen különböző osztályok, különböző szolgálatok foglalkoznak a menekültek kezelésével, befogadásával. Tehát valamilyen átláthatóbb rendszerre van szükség. Várom a bizottság írásos válaszait. Igyekszünk persze ezeket a kérdéseket törökországi látogatásunk során is tisztázni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanulmány szerzőinek is a tanulmányt. Törökországi utazásunk során ö, kitérünk majd a tanulmányra. November 1-én 17.30-kor kezdődik ankarai briefinggel a tanulmányútunk, és még három hely szabad. Fontosnak tartanám, hogy tényleg hétfős delegációval érkezzünk Törökországba. A EIB-nél elnézést szeretnék kérni, nincs időnk már. Kérem tehát, hogy az önökhöz intézett kérdést írásos formában válaszolják majd meg. Köszönöm szépen, Tovább lépünk a következő napirendi pontra, 2015-ös évi mentesítés az EU általános költségvetése Európai Bizottság. Eszmecserem a DG régió főigazgatójával, Mark Lömetrével, akinek először is gratulálni szeretnék új kinevezéséhez. Önné a szó egy rövid bemutatkozásra. Frau Vorsitzende, ähm, Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a kedves üdvözlő szavakat. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, szólnék néhány szót az éves tevékenységi jelentésről, amelyet még az elődöm jegyez egyébként, és amely a 2015 évi eredményekről szól. De hát nyilvánvalóan én is teljes mértékben vállalom az abban foglaltakat. Annak ellenére, hogy az elődöm jegyzi elvileg. Ez a jelentés megerősíti azt az eddig igen határozott tendenciát, amely arra vonatkozik, hogy egy lassú, de azért mégis kézzelfogható csökkenés történt. És a kockázatok területén is az egész időszakra vonatkozólag eh, csökkentést látunk. A kumulatív kocka, megmaradt kumulatív kockázat kb. 1%-os, és ahogy És ami a 2007-2013-as időszakot illeti, ennek tükrében úgy látjuk, hogy sikerül az időszakot a 2%-os küszöbérték alatt zárnunk. Ami 2014-20-at illeti, a tavalyi év rendkívül intenzív előkészületek jegyében zajlott. Elsősorban az előkészítésről szólt, ez az év meg kellett állapodni néhány programról a tagállamokkal 2015-ben, mert 2014-ben nem sikerült ezt véghez vinni. A tagállamok támogatása a menedzsment és ellenőrző hatóságok létrehozásában, kinevezésében szintén felgyorsult. Most már gyorsabb ütemben tapasztalunk előrelépést. És ami a kiadások minőségében bekövetkező várt, illetve kívánatos javulást illeti, itt is pozitív fejleményekről számolhatok be. Itt elsősorban az ex ante feltételrendszerre kell, kell gondolni. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőként. Köszönjük szépen! Celler kolléga a jelentéstevőnk, megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Lemet úrnak is, hogy rendelkezésünkre áll ma. A 2015-ös év, ha úgy tetszik, kicsit nehezebb év volt. Elvileg ez lett volna az új támogatási időszak második éve, ami a strukturális és kohéziós alapokat illeti. Ám a kifizetések 80%-a 2015-ben még mindig átmeneti kifizetés volt a 2007-2014-es időszak operatív programjaira vonatkozóan, tehát az előző támogatási időszakra vonatkoztak ezek. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó előzetes kifizetések 7,8 milliárd euróra rúgtak. Így persze a 2015-ös tevékenységi jelentés elsősorban az előző támogatási időszakra vonatkozik. Gondolom, hogy a számvevőszék éves jelentésére is igaz lesz ez. Ez a tevékenységi jelentés azt mutatja, ha számokat nézzük, hogy több mint 35 ezer projektet sikerült Európa szerte 2014 végéig támogatni a kutatás fejlesztés területén, az információs kommunikációs technológiák területén is sok projektet tudtunk támogatni, főként a KKV-k támogatásával, pedig állítólag több mint 80 ezer munkahelyet sikerült teremteni, a megújuló energiák, a közlekedés és környezetvédelem területén pedig a strukturális alapok szintén növekedést és munkahelyteremtést segítettek elő. Ami a munkahely teremtésekre, tere, teremtést illeti, kérdéses, hogy ez a régiók közötti fejlettségi szintben megmutatkozó különbségek szintjét csökkenteni tudja, ez kérdéses, hiszen elsősorban a magasabban fejlett, a fejlettebb régióban sikerül egyébként is a növekedést elősegíteni, és a munkahelyteremtést, a gyengébb régiókat mindeközben az európai átlaghoz kívánjuk közelíteni. Szerintem itt azért ezt át kellene gondolni. Nem biztos, hogy az eddig használt mutatók megfelelően tükrözik, illetve képezik le a helyzetet. Ami a fenntarthatóság területén létrehozott munkahelyeket illeti, itt szintén nem mindig teljesen átlátható a helyzet. Kérdés az is, hogy a kutatóintézetek és a vállalatok közötti együttműködést hogyan lehetne jobban leképezni. És ezen túlmenően az adatok ellenőrzésében, a tagállami adatok ellenőrzésében is bizonyosságra, garanciákra lenne szüksége. A kohéziós és struktúrás politika egy második fontos eleme, persze az, hogy a transnacionális közlekedési hálózatokhoz kapcsolódó projekteket kívánjuk előmozdítani. Itt még mindig hiányosságok mutatkoznak meg, erre rámutatott néhány jelentés is a közelmúltban. Sokszor inkább a közlekedé, az országon belüli közlekedési hálózatokat erősítik meg, és nem annyira határokon átívelő közlekedési infrastruktúrát. Itt van az európai szemeszter, ehhez kapcsolódóan meg kell említeni az ország specifikus ajánlásokat, illetve azt a kérdést, hogy hogyan lehetne az ország specifikus ajánlásokat összekapcsolni a strukturális alapok nyújtotta lehetőségekkel, azért, hogy az ajánlások végül a cselekvések, cselek, cselekvés színterén is manifestálódjanak. Kérdés, hogy az életékes főigazgatóság mennyiben tudta megerősíteni emellett a tagállami végrehajtást. Kérdés, hogy az eredeti célkitűzéseket sikerült-e elérni, ami az egyes programokat illeti. Továbbra is van négy program a 2000-2006-os időszakból, Bulgáriában, Olaszországban és a Romániában, amelyet nem sikerült lezárni. Úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan több információra lenne szükségünk, többet kellene tudni ezekről a programokról, és jó lenne tudni, hogy mikor számolhatunk azzal, hogy most már tíz év elteltével végre lezárhatóak -e ezek a programok. A tagállami adatok megbízhatósága olyasmi, amit az imént említettem már, itt megosztott közös menedzsment alá tartozó projektekről van szó, nyilvánvalóan az értékelés alapját képezik részben a tagállami adatok is. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a tagállamok figyelmét felhívja arra, mennyire fontosak számunkra ezek az adatok a kohéziós politika eredményességének megítélésében. Hagyományos hiba forrás jelentenek a nem támogatható kiadások, hogyan kívánja az Európai Bizottság ezt a kockázatot csökkenteni. Ebben az összefüggésben egyébként többször is feltűnt számomra, hogy a jelenlegi szabályok az áfa visszaigénylése nagyon kevéssé világosak, úgy tűnik, hogy ezek a szabályok is jelentős hibaforrást jelentenek, jobban oda kell figyelni a szabályok betartatására, illetve egyszerűsíteni kell ezeket a szabályokat azért, hogy azok közérthetőek legyenek. Egy további kérdés az, hogy az Európai Bizottság és a számbevőszék véleménye szerint a tagállamok teljesítménye a közbeszerzések területén hogyan alakult. És egy fontos elem a kohéziós politika keretében a finanszírozási eszközök köre a regionális politikában is fontos szerepet játszanak. Szükségünk lenne egy értékelésre arról, hogy ezek a finanszírozási eszközök vonzóak-e, jól működnek-e. Lemetr úr az imént már említette, hogy a tagállamokban az ellenőrző és végrehajtó hatóságok kialakításában előre haladtak. Kérdés, hogy mennyiben történt ez meg, jó lenne, hogyha erről több számszerű adatot kapnánk. A use it or lose it elv miszerint vagy felhasználják a pénzeket a tagállamok, vagy elveszítik azokat, úgy tűnik még mindig előtérben van, még mindig ez az uralkodó nézet. Bevezettük az úgynevezett eh, teljesítménytartalékot. Kérdés, hogy ez elég ösztönzése a tagállamok számára. Sokszor élünk szankciókkal, felfüggesztjük a kifizetéseket, de az ilyen lépéseket továbbra sem lehet teljesítmény alapú mutatókra alapozni, noha a programozási időszaknak immáron a harmadik évében vagyunk. A projekt kiesésekre vonatkozó elemzésekre is szükség lenne, az EU-s alapokat túl sokszor használják nemzeti finanszírozás helyettesítőjeként. Itt az EU-s hozzáadott érték nem lesz világos, főként tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban a beruházások nem elégségesek. Miközben az európai célokhoz kellene hozzájárulnia az EU-s alapoknak és finanszírozási eszközöknek. Egy további hibaforrás a támogatási szabályok megszegése. A különböző alapok alkalmazása esetében persze ezek a szabályok egészen másként alakulnak. Hogyha például egy egyetem a kutatási keretprogramból kap pénzt, miközben az egyetem államilag finanszírozott intézmény, akkor ez nem tartozik a támogatási szabályok alá. Az úgynevezett outermost regions-ben azonban sokszor láttam azt, hogy itt a vállalkozások sokszor csak úgy tudnak életben maradni, hogy állami támogatással cselekszenek, illetve működnek. Ez esetben sokszor összeütközésbe kerülne egy európai finanszírozása támogatási, az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal. Itt is nagyobb átláthatóságot kellene teremteni, és a gyakorlati megvalósítást is elő kellene segíteni. Ennyit szerettem volna elmondani tekintettel az időre, a többit pedig majd írásban beadom. Köszönöm. Köszönöm szépen, a főigazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen az előadónak ezt a bőséges kérdéslistát. Igyekszem ezekre a feltett sorrendben válaszolni. A munkahelyteremtési indikátor, vagy mutató, és e, ennek a legitimitására vonatkozott, hogyha jól értettem. Azt hiszem, minnyáján egyetérthetünk abban, hogy a kohéziós politika ö, helyesen tették a kohéziós politikában, hogy az Európa 2020-as célhoz igazították ezt. Az Európa 2020-as program egyik fő célja, hogy magasabb foglalkoztatási szintet érjen el minden további előnyel, amivel ez a cél jár. A munkahely teremtési indikátort éppen ezért egy központi mutatószámnak tekintjük a kohéziós politika szerepének megítélésében. Fel szeretném hívni figyelmüket a 2007-2013-as ex post értékelés eredményeire, melyeket nem olyan régen publikáltunk, egész pontosan két hete, hogyha nem tévedek. Ezen ex post értékelés a 2014-ig terjedő konkrét eredményekre épül kizárólag, hiszen az értékelés munkáját az elmúlt 18 hónapban végeztük. Méreható munka volt ez, melyet nem mi, hanem a külső értékelő egész hadserege végzett el, és a, a tanulságok igen meghökkentőek. Nettó értékben az EU csupán 3 millió munkahelyet teremtett sajnálatos módon a kohéziós politika közvetlen kihatása, valódi központi kihatásokról szeretnék beszélni, pedig egy millió. Azaz az összes nettó szinten az EU-ban létrejött munkahelyek egy harmadáért felel a kohéziós politika. Igen, nagy óvatossággal jártunk el az ex post elemzés során, hogy ne számoljunk kétszer munkahelyeket, vagy ne vegyünk figyelembe olyan munkahelyeket, amelyek nem tekinthetők állandónak. Számításainkat az eljárás során kétszer is ellenőriztük, benyomásunk pedig az, hogy nagyon konzervatív eredményekre jutottunk. Összességében, ahogy tudják, 2007-13-as időszakban nem rendelkeztünk uzanak, ugyanazokkal az eszközökkel, melyek a 2014-2020-as időszakban rendelkezésünkre állnak a tagállami felhasználás statisztikai értékelésére, hiszen az előző pénzügyi időszakban a tagállamokra nem vonatkoztak ilyen alapos és részletes számla adatátadási kötelezettségek. Ami pedig a 2014-2020-as időszakban begyűjtendő adatok minőségét illeti, azt hiszem, hogy igazi kvantumugrást tettünk meg, mármint ami az adatok minőségét illeti. A tagállamoknak ebben az új tervidőszakban standardizált, közös mutatószámokról kell beszámolniuk minden egyes program végrehajtása tekintetében audit tevékenységünk egyik része pedig pont abból fog állni ebben az időszakban, hogy biztosítsuk, hogy az adatok megbízhatóak, és kellő szigorral állították őket össze. Egy szóval bizakodóak vagyunk a jövő tekintetében, bizakodóak vagyunk a tekintetben, hogy megbízható forrásra építhetjük majd az információt, amely alapján az egyes régiókban a programok performanciáját vagy teljesítményét tudjuk majd értékelni. Szóljunk azonban az európai szemeszterrel való kapcsolat kérdéséről is, ezen felül még pontosabban az ország specifikus ajánlások kérdéséről. The excessive deficit procedure. On Country-specific recommendations. Nos, az ország specifikus ajánlásokat messze menőkig figyelembe vettük a tagállamokkal való tárgyalásunk során, amikor a partneri megállapodásokat kötöttük meg, illetve az egyes egyéni programokat kialakítottuk. Az azóta eltelt időszakban a, megvizsgáltuk az országspecifikus ajánlások legutolsó kiadásait, legutolsó formáit, és megállapíthatjuk, hogy az előző országajánlás, országspecifikus ajánlásokban foglaltakat a tagállamok megfelelően figyelembe vették, és program kialakításukat ennek fényében alakították ki. Ami pedig a szakpolitikák teljesítményének dinamikáját illeti. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy nagyon sok olyan elem van, amely lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok és a régiók továbbra is igazán fókuszáljanak, azaz arra koncentráljanak, hogy a programokban megfogalmazott célokat elérjék. Sok előkészítő munka munkát végeztek már el az ex ante kondicionalitás vagy feltételek kapcsán. Márpedig ez az előkészítő munka nagyobb lehetőséget kínál arra, hogy az adatok informatívak legyenek a kiadások minősége tekintetében. Utalok például arra a sok ágazati stratégiára, melyet a tagállamok az ex ante kondicionalitás alapján ki kellett, hogy dolgozzanak. Az egészségügy, a közlekedés ágazata, ágazatát hozhatnám fel, vagy kedvenc példámat a kutatás fejlesztés ágazatát hozhatnám fel példának. Bizonyal találkoztak már a Smart Specialization Strategy fogalmával. Hát kérem szépen, egy évvel ezelőtt ez a szép fogalom még nem is létezett a világban. Ám ha ma egy régió kutatás fejlesztésbe akar befektetni, beruházni, akkor egy ilyen stratégia sarokpontjait kell, hogy foga, kövesse. Márpedig a stratégia nem csak írott malaszt, hanem az alapvető szereplők dugták össze a fejüket, és gondolkoztak el azon, hogy hogyan lehetne egy entrepreneurial discovery process-t, tehát egy vállalkozói feltáró folyamatot útjára indítani, tehát hogyan lehetne a kutatás fejlesztési kapacitásokat úgy kialakítani, hogy ezek legjobban megszólítsák a piac igényeit, és hogyan lehetne ezeket egy irányba csoportosítani. Nos, így jött létre, illetve aki összedugta a fejét, azok a szereplők voltak, a cégek, a kutatóközpontok, az egyetemek, és persze a különböző állami vagy ö, helyhatóságok. Így jöttek létre az ex ante kondicionalitások, a feltételek. Ezzel csak azt akarom mutatni, hogy jól végig gondolt ágazati és horizontális stratégiával rendelkezünk. Ezen túl pedig, ahogy említettem is, nagyon konkrét mutatószámokkal is rendelkezünk. Bár az időszak lassan indult útjára, Az időszak első időszakában mégis nehéz volt az, el, az előrelépést követni, de jelzem, hogy 2017 után leszünk majd csak képesek arra, hogy konkrétabban felvázoljuk a költések mikéntjét és minőségét. Nem örömteli ez, de ez azon hatalmas munkára vezethető vissza, melyet ilyen sok szereplő együttműködésével dolgoztunk ki, mely együttműködésből olyan mutatók jöttek létre, melyek minnyájunk számára informatívak. Uh, uh, performance Említették a performancia tartalékot, a performance reserve-öt. Igen, ezt a tartalékot a 2018-as évben begyűjtött adatok alapján lehet majd aktiválni. Lassú volt tehát a programidőszak kezdete, útjára indulása, és nem is tagadom, hogy nem biztos, hogy, ez a le, hogy nem ez a legoptimálisabb év, de hát a jogi keretek ezt irányozzák elő. És ami az ösztönző rendszert illeti, biztos vagyunk benne, hogy ez az új rendszer hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyéni programok felelősei a program elé kitűző célok teljesítését és elérését tartják majd legfontosabb céljuknak. Általánosabban arra is rákérdeztek, hogy a projektek kiválasztásában nem lehet-e nagyobb szigorral eljárni, mint korábban. Nos, úgy gondolom, hogy van itt egy elem, a kohéziós politika területén. Hogyha a válság óta a közkéz költekezésének változásait figyeljük meg, láthatjuk, hogy a, az állami beruházásokat csökkentették le, vagy nullázták le, ezzel tartva egyensúlyba a költségvetéseket. A Világbank elkövetkező jelentését hamarosan publikálják az EU-ról, és itt a közkiadások jelentős változásáról olvasunk. 2009-ben 2013-ra 125-re nőtt 100-ról, tehát 25 kal nőttek, nőttek a, ki, a szociális kiadások, és a 115 100 és nőttek a beruházások, azaz a 2007-es szinthez 100-ban megadott szinthez képest 90-re csökkentek a beruházások. Nos, csupán azért volt ilyen kicsi csökken, csökkenés, mert a kohéziós politika kiegyensúlyozta a nagyobb várható csökkenést. A kontextus a környezet, tehát, környezetben tehát kevés közberuházás történt, ám megfelelő stratégiákat dolgoztunk ki, ex ante kondicionalitásunk segítségével arról, hogy hogyan lehet a beruházásokat jobban irányba állítani, és így bizakodók vagyunk a tekintetben, hogy a projektek minősége jelentősen nő majd a jelenlegi finanszírozási időszakban összevetve az előző 7 éves ciklussal. Néhány észrevételt szeretnék tenni azon felvetései kapcsán, amelyekkel egyéb iránt teljes egészében egyetértek, mégis észrevételeimmel kiegészíteném ezeket. Nehéz területekről beszéltek, amelyek vagy a hibák okán váltak nehézé, vagy pedig azért, mert félreértés, hogy nem mondjuk konfúzió, konfúzió határozta meg a szabályok rendszerét, mert a szabályok nem voltak előképpen átláthatók. Vagy a probléma onnan eredt, hogy a jelenlegi szabályokat problematikusnak tartották. A nem elszámolható költségekről beszéltek, mint problémáról, elsősorban is az áfáról, hogy nem mondjuk a héjáról, és említették az állami támogatási szabályok alkalmazásának, illetve nem alkalmazásának problémáját, hiszen nem alkalmazzák ezeket a kutatás területén. Ami pedig az el nem számolható költségek kérdését illeti, valóban ez egy olyan terület, ahonnan súlyos és komoly hibák származnak. nem úgy, mint az állami támogatás, vagy mint a közbeszerzés területén, ahol létezik specifikus akcióterv, itt ezen a területen inkább diffúzabb tevékenységi formák jelennek meg, nem egy akciótervben kerültek ezek összefoglalásra, és ez a végrehajtó hatóságok, a tagállami végrehajtó hatóságok, vagy hatáskörre rendelkező hatóságok menedzsment képességét korlátozza. Ezt a problémát célirányosan szólítjuk meg, próbálunk megfelelő iránymutatásokkal, ellenőrző listákkal, és önképző eszközökkel a nemzeti igazgatóhatóságok vagy hatáskörre rendelkező hatóságok segítségére sietni, biztosítva így, hogy ezek a tagállami hatóságok megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek az elszámítható, elszámolható és nem elszámolható költségek kérdésében. Áfa vagy héja. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyre úgy hiszem, hogy érdemes visszatérni, amikor kitekintünk a jövőben. Roppant összetett, komplex ez a kérdés, ilyen módon sok fo- hiba forrása is, és joggal tehetjük fel a kérdést, hogy megéri-e ez a szabályozás vagy sem. Természetesen biztosítanunk kell, hogy de facto módon nem finanszírozunk olyan projekt, nem, nem finanszírozzuk az államokat a projekt finanszírozás kiskapuján keresztül. De úgy hiszem, hogy ennek ellenére mégiscsak egyszerűbb úttal egyszerűbben biztosíthatjuk, hogy ez ne történje meg, például, hogy a társfinanszírozás modulációt bevezetjük, mondva, hogyha az áfa ha nem vesz ki áfát, akkor ennyivel csökkentjük a társfinanszírozási szintet, és ilyen módon ugyanott tartunk a nettó támogatás nem lesz magasabb, de a célt szolgálja majd. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot érdemes újra szemügyre venni. amikor az egyszerűsítésen gondolkodunk el a jövőben. Ami az állami támogatások kérdését illeti, jelenlegi fázisban egy olyan kérdés van, mely problematikusnak tűnik számomra is, roppant nehéz erről ezt elmagyarázni, ez esetleges potenciális kedvezményezetteknek elsősorban. Miről is van szó? Nos, arról, hogyha egy kutatóközpont vagy egy cég sikeres, egy kiírásban, mondjuk a Horizon 2020 program keretén belül, akkor semmifajta állami támogatási ellenőrzést nem kell végrehajtani. Ám hogyha ugyanezt a projektet mondjuk azért választanák ki, mert nem fért be Horizon 2020-ba, a program korlátozott volt aukan, de mondjuk valamilyen regionális vagy nemzeti programba támogatást élveznem, akkor egyszerre az állami támogatási szabályok vonatkoznának rá, és a támogatási szint nem ugyanaz volna, mint a Horizon 2020 keretén belül. Én bizony mai napig nem hallottam semmilyen fajta racionális magyarázatot erre a kettősségre. Mi több? Igyekszünk a Horizon 2020-at és a kohéziós politikát jobban közelíteni, összekapcsolni egymással a kettőt, több korrelációt kidolgozni a kettő között. Hogyha például a Horizon 2020 értékelésében azt mondják, hogy támogatásra érdemes ez a projekt, csak a Horizon 2020 eszközei nem elegendők erre, és ilyen módon tehát a kohéziós politikai eszközzel támogatják. Nos, ezekben az esetekben éppen azért, mert a Horizon 2020 alatt választották ki a projektet, nem látom, hogy miért volna szükség, hogy az állami támogatási szabályok vonatkozzanak erre a programra. Mi a bizottságon belül belső vitákat folytatunk erről a kérdésről, a verseny főigazgatósága, hát mondanom se kell, hogy velük, és ígérhetem önnek, elnök asszony, tisztelt képviselők, hogy tájékoztatjuk önöket az eszmecsere eredményeiről. Hallottak ugyanakkor a pénzeszközök, a pénzügyi instrumentumok evolúciójáról. Lassan indult a 2007-2013-as időszakban ez a folyamat, de az elmúlt három évben hirtelen gyorsult fel az átalakítás folyamata. Legutolsó pénzeszköz, pénzügyi instrumentum végrehajtási jelentésünket eljuttattuk önökhöz a 2007-2013-as időszakra vonatkozólag. És itt pedig két adott állományt szeretnék kiemelni, amely úgy hiszem, hogy releváns. Az egyik a felgyorsulásról szól. A kifizetések szintje jelentősen nőtt, most arra már elértük, 2015 végére elértük a 70%-ot, 2014-ben pedig 60%-nál jártunk, és 2013-ban kevesebb, mint 50%-nál láttunk, jártunk. Igazi lendületet vett tehát a munka, és bizakodók vagyunk, hogy a végső eredményekre ről pozitív ítéletet hozhatunk majd. Az Európai Számbevőszéktől ugyanakkor épp ezen részkérdésekben különbözik a véleményünk. Mi úgy értekeljük jogilag a helyzetet, hogy a kifizetések a kedvezményezetnek a pénzeszköze, pénzügyi instrumentumok segítségével a programok lezárása előtt, de 2015 után jogos költségnek számíthatóak el, nem tagadjuk, hogy ez egy érték, értékelés, ez egy értelmezés, melyet egyébként közzétettünk, publikáltunk, és az Európai Számbevőszék ez idáig úgy tűnik, hogy nem érte egyet ezen értékelésünkkel. Remélem, hogy a helyzet megváltozik, máskülönben másként fogjuk látni a hiba százalékok eh, kérdését a jövőben. Még egy pontra fel szeretném hívni a figyelmüket, ez pedig a pénzeszközök száma. Több mint ezer instrumentumról beszélünk, ezer. Azt hiszem, hogy itt fel kell tennünk a kérdést, a jövőbe tekintő kérdést, hogy vajon elértük -e a szükséges kritikus tömeget, és kellőképpen hatékonyak vagyunk-e annak érdekében, hogy a legnagyobb sokszorozó hatást elérjük, sikerült-e a kockázatok a legjobban csoportosítani. Úgy hiszem, hogy van itt min elgondolkodnunk, azon jelesül, hogy hogyan lehet a professzionalizmus és a hatékonyság olyan szintjét elérni, melyel elégedettek lehetünk, még egyszer mondom, a pénzügyi instrumentumok felhasználása területén. Finnek. Ja, danke schön. Das heißt, zu den Finanzinstrumenten, dass die Kommission sehr wohl... Köszönöm szépen. Akkor ez azt jelenti, hogy a finanszírozási eszközök csökkentésének kérdéséről gondolkodnak, és nem a további képítéséről a rendszernek. Igen, igen, a, a számuk csökkentéséről. Igen, én is erre gondoltam. Az áttekinthetőség kérdése az ilyen történetekben persze olyasmi, amivel sokat foglalkozunk. Hogyha az operatív programok hibarányait nézzük, akkor az embernek az az érzése, hogy a tagállami rendszerek továbbja voltak. A bizottság korrekciós kapacitása is csökkent. Ön osztja a véleményemet? Va- és melyik az az ország, amelyel a legtöbb gond van? Mert ott nincs előrelépés. Köszönöm előre is a válaszát. Nos, osztom az ön véleményét. Szerintem nagyon jól haladunk, és biztosak vagyunk abban is, hogy 2014-2020-ban a dolgok javulni fognak, mert erős folytonosságot tapasztalunk a, az irányító hatóságoknál és az auditáló hatóságoknál egyaránt. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mennyire támaszkodhatunk nemzeti és regionális hatóság szinten a tagállami auditáló hatóságokra. Itt is olyan számadatokat láthatunk, amelyek azt mutatják, hogy példátlan bizalmat vethetünk a munkájukba. 51 auditáló hatóság működik, amely a kiadások kb. 98%-át fedi le. Ezek az auditáló hatóságok nemzeti és regionális szinten működő szervek, és az ő munkájukra támaszkodunk lényegében, mert bízunk benne, hogy az ellenőrzéseket megfelelő módon végzik el, és bízunk abban, hogy teljes mértékben hitelt adhatunk az eredményeiknek. Ami a legproblematikusabb országot illeti, ha jól értem, akkor a kérdése a végrehajtási kapacitásra vonatkozott. Igen, hát a kezelés, az irányítás általános jellegű, a végrehajtás már konkrétabb. Van egy tagállam, amely jelen pillanatban a többiek után kullog, mind a 2007-2013-as időszakra vonatkozólag, mind a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, ez pedig Románia. Fennáll a veszély, hogy Románia esetében a 2007-2013 időszakra vonatkozólag az ország pénzektől esik el, még nem végleges a kép, de nem túl biztató a jelenlegi helyzet, ami pedig a 2014-2020-as időszakot illeti, és ami az előkészítést illeti. A 2014-20-as időszakra vonatkozóan még nem jelentősek ki a kiadások egyik tagállammal sem, de már a szerződések területén volt előrelépés sok tagállamban. A tagállamok felében az egész időszakra vonatkozó összeg 20%-át már lekötötték szerződéses úton, tehát a, ki, a kifizetések hamarosan várhatóak. Csak idő kérdése, hogy megérkezzenek a számlák. Ami ugyanezt a mutatót illeti azonban, Románia az a tagállam, ahol a legkevesebb lépést tettek eddig a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a jelentéstevő kéri, kéri -e még a szót. Köszönöm szépen Lömetró úrnak az elmondottakat. Látom, hogy a régió főigazgatóságban és a főigazgatónál is gondok vannak, remélem mielőbb meg tudjuk oldani ezt a problémát. Még egy dolog jutott eszembe, egy kérdést kihagytam. A 2000-2006-os időszakból a négy program esetében sikerült az egyik ügyét rendezni, ez Szicília, a másik esetében már csak hetekbe telik, hogy meg, megoldódjon a helyzet, ez kampánia. Tehát a két olasz regionális program amely esetében még voltak fenntartásaink, belátható időn belül nem okoz gondot többé, és jelentős pénzügyi korrekcióra fog itt sor kerülni lényegében. Mindkét régióban ellátogatunk a múltban, mondja az elnök. Nagyon szépen köszönöm az eszmecserét. Jó, hát önnel még kesztyűs kézzel bánunk egyelőre. Várjuk az együttműködést, sok sikert kívánnak, kívánunk önnek, és hát attól tartok, hogy a kérdéseinket még el fogjuk küldeni. Inez? Köszönöm szépen! I'm sorry, I have a blank list. Elnézést, itt üre, üres a lista. Üres listát kaptam, ezen nincs felszólaló. Hát elnézést kérek. Liberácki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Többször is próbáltam jelezni, hogy hozzászólnék, de hát folyton csak jobbra nézett, ezért nem volt esélyem rá, hogy áthatoljak ezen a falon. Köszönöm szépen, Joachim, ezt a pontos elemzést. Politikai frakcióként szeretnénk felhívni a figyelmet az egyszerűsítés fontosságára, és arra, hogy milyen fontos a jó tapasztalatokra, bevált gyakorlatokra támaszkodni. Ha vannak jó tapasztalatok, bevált gyakorlatok, akkor bizonyos eljárásokat talán le lehetne egyszerűsíteni a bizalomra alapozva. Ami pedig a rosszul felhasznált források visszaigénylését illeti, a sajtó sokszor beszámol arról, hogy bizonyos forrásokat rosszul költöttek el. Szerintem nagyon pontos képet kell alkotnunk a helyzetről. Az, amit elköltöttünk, annak valamilyen eredménnyel kell járnia, és valamilyen hozzáadott értéket kell teremtenie. Aztán fontos az is, hogy hosszú távon is megmaradó munkahelyeket teremtsünk. Sokszor egy építkezésnél például hirtelen munkahelyek jönnek létre, de ezek csak egy rövid időre szólnak, megszűnnek egy bizonyos idő után, a statisztikában viszont továbbra megmaradnak. Erre is jó lenne kitérni. Aztán ami a kutatást illeti, és így tovább. A hazám példájából tudom, hogy sokszor kutatási projektként épületeket húznak fel, de aztán az épületet nem rendezik be. Hiányoznak a megfelelő felszerelések. Ennek most már végre véget kell vetni. Európai pénzekről van szó, megépítenek egy épületet, és aztán azt nem lehet hasznosítani, mert hiányzik a felszerelés az épületből, és ilyenkor hiába való nyilvánvalóan az egész építkezés, tehát meg kell néznünk, hogy ilyen esetben mit tudunk tenni. Aztán nagyon alacsony az abszorpciós szint. A 2014-2020-as időszak vonatkozásában mit tegyünk 2014-2015-ben? A DG régiótól erre is szeretnénk választ kapni. Hogyha lesz egy felülvizsgálat, hogyha változtatunk, módosítunk a 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi kereten, akkor ezekkel mi lesz? 2017-18-19 hogyan tudjuk ezekben az években majd elkölteni a pénzeket? Aztán fontos kérdés továbbá az európai szervek, az európai intézmények arculata, és ebbe beletartozik az Európai Bizottság arculata is. Nagyon nehéz időszak ez az európai intézmények számára. Be kell bizonyítanunk, hogy az elköltött pénzeknek van valamilyen hatása, be kell bizonyítanunk azt, hogy eredményesen költjük el a pénzt. Sőt, nem is pénzköltésről kellene beszélnünk, hanem beruházásokról, hiszen sokszor a sajtóban az jelenik meg, hogy visszaélésekre kerül sor, mert az európai országokban mesterségesen próbálnak bizonyos projekteket kialakítani, végrehajtani, és aztán jelentéstevőként és a frakcióm szokszólajaként szeretném mindenképpen még egyszer hangsúlyozni a teljesítmény alapú megközelítés fontosságát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük a tolmácsoknak azt, hogy eddig maradtak, de most már angolul kell folytatnunk, mert a tolmácsoknak lejárt a munkai ideje.